Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die äh, unter... Kedves kollégák, a megszakított ülést folytassuk. Újra belelépünk a programba. Szavazás. Két szavazás van, és akkor el is kezdem az elektronikus ellenőrzéssel. Ellenőrizzük az elektronikát meg a szavazó berendezéseket. Megnyitom a szavazást. Has uh, each member who wants to vote a voting card with her or with aki szavazókártyával akar szavazni, annál mindenkinél itt van, vagy jött valaki szavazólap nélkül? Neked kettő van, az jó. Az nagy szerencse, de látjuk. 23 képviselő van. Lezárom a szavazást. Akkor kezdjük. Okay, first of all. Először. Derek Bowen előadó jelentése. Chris asszony, igen, köszönöm szépen. Szóbeli módosítókat terjesztettek be, és a parlamenti szabályok értekében szeretném ezt kifogásolni. Köszönöm. Minden szóbeli módosítás ellen, amiket még az írásban beterjeszteteket, a szóbeli PCDE. Az ügyrendel kapcsolatban van valakinek hozzászólása, előadó? Geyer kollega. Őt képviselem. Az EPP-nek természetesen joga a szóbeli módosítókat visszautasítani, de sem kolleg, nem kollegiális, sem tartalmilag, sem észszerűség szempontjából nem fogadható el azért az, hogy a másfajta eljárásokat formális okoknál fogva elutasítják, sajnálom, mert hát itt az a feladatunk, hogy dolgozzunk, és az EPP barátainak csak azt tudom mondani, hogy barátkozzatok, nektek is lesz rá szükségetek. Jó, akkor ügyrendi vita van, röviden Készler asszonynak adom meg még egyszer a szót, és aztán a többi frakciót is kérdem, hogy hogyan látják, de mivel nagyon teljes, a, szoros a napirendünk, szavazzunk. Ha már kollegialitásról van szó, akkor jobb lett volna, hogyha nekünk, árnyék, meg az árnyék előadóknak előre megmondták volna, hogy lesznek szóbelik, erre nem került sort, és ezért mondom. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, úgyhogy úgy gondolom, hogy az egész dolog, az egész vita értelmetlen. Az elutasítás, még egyszer a tisztázás kedvéért, a saját szóbeli módosítására is vonatkozik? Arra nem. Akkor jó. Akkor nézzük a szavazást. Egyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. Ötös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A hatos kiesik, hetes, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a hetest, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 8 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 9 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 10-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 11-es igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 12 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, sajnálom. 13-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 15-ös, igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 10, 21, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a 21-re az elektronikus szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Hát igen. Hát akkor ezt ellenőriztük. A 21-es volt, elutasítottuk. 18-as, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. A 16-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 17-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 20, 52 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 4 afet igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 19 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A FET 5-ös. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, a, tehát a 20-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A FET 6-os, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24 részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 27-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 1, kiesik. A 26-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 4-es, Agri 4-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 5, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 6, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 7, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 3, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 2, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük az Agri 2-t. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk. Agri 8, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Agri 11 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 12 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszumos módosító, a 29 Agri 9 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 10 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 28-as módosító mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. 29 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 30 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 31-es igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. 31-es elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. AFET 2. AFET 2 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az AFET e 2-t, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk, Afed 9, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afed 7, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 8, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 1, igen, nem, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük az Afet 1-et. Afet 1, elektronikus szavazást ellenőr, elektronikusan ellenőrizzük, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, egy szavazattal elfogadtuk. 32 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös igen, nem, tartózkodás, nem világos, 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást világosan elfogadtuk, elnézést. 34 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 36 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 3 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító. Erről nem szavazhatunk, mert megkérdőjelezték rendben, így ugye nem szavazunk róla. Jön a 37-es. Nem fogadtuk el, akkor jön a 37-es. 37-es, igen. Nem. Tartózkodás, ellenőrizzük a 37-est. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38 is kiesik, de nem esik, tehát akkor ki támogatja 38-ast? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük a 38-ast, megnyitom. Most lezárom. Elfogadtuk. Nincs szóbeli a módosító a C-nél. Folytassuk a 39-el. Mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A D-t azt nem, úgyhogy a 41-es jön, mellette ellene, tartózkodás ellenőrizők, a 41-esnél tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. 42 igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Az E szóbeli módosító kiesik. Jön a 43-as mellette, ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 44 igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 45 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 46 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 33 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 47 igen, nem, tartózkodás, el, elutasítva. 48 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. 49 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 50 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazás az 53-ra. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. A szóbeli módosító. Ez Grészle asszonyé, akkor szavazunk róla, hogyha senki nem utasítja azt most el. Vagy nem tiltakozik. Tehát megszavaztatom, a, illetve szavaztatok a szóveliről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os igen, nem, tartózkodás, ellenőrizők. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizők. Mindenki szavazott, ellenőrizők. Lezárom a szavazást. Hát igen. Ez nem volt annyira világos, és a jelentés tervezett egészéről módosított formában megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadó kollégának, Vaughan úrnak. Most pedig folytatjuk a Cseszkova jelentéssel. Erre nincsen módosító, tehát elektronikusan szavazunk, igen, Cseszkova jelentés, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Igen, vagy még nem? Még szavaznak? Mindenki szavazott. Hmm, még mindig nem. Kérem, szavazzanak, és most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönjük. Az elektronikus szavazást ezzel lezárom. Visszatérünk a napi rendünkhöz. Cseszkova asszonynak adom azért meg az asszonyt. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának hogy már szavaztak. Őszintén köszönöm. Ugye arra kényszerültünk, hogy tiszteletben tartsuk a gyorsított eljárást, és eh, vita is eh, nyomás alatt eh, zajlott, ezért csodálatos az eredmény. Remélem, hogy a plenáris előtt még fogunk tudni találkozni, hogy az elképzelésekről beszéljünk. Köszönöm szépen minden esetre. Köszönjük szépen. Most pedig a napi rend szerint a 13-as napi rendi pont következik, mik a hatékony pénzügyi ellenőrzés szükséges feltételei a több adományozó alkotta alapokban, és alapítványokban, valamint az e területen bevált gyakorlatok, mely példáit lehet integrálni az Európai Demokrácia Alapítványába és az uniós vagyonkezelő alapokba. Ajala Szender az előadó, és nagy öröm számomra, hogy Zenheiser asszonyt is itt üdvözölhetem, aki bemutatja a tanulmányt. Először az előadót kérdezem, hogy bevezető megjegyzései lennének-e. Ines Ayala Sander asszonynak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani mindenkinek, aki nagyon kemény munkát fektetett a tanulmány elkészítésébe. Nem csak ők végeztek kitűnő munkát, hanem mindenki más itt a parlamentben, aki együttműködött velem annak érdekében, hogy minden szükséges érintettet bevonjunk. A European Endowment for Democracy kezdeményezés, egy parlamenti kezdeményezés, és a lengyel soros elnökség alatt jött létre. Lengyelország nagyon sok tapasztalatot merített a diktátor, az uralmak, az egyeduralmak elleni harcok során ebből az alapból, és igen specifikus szükségletekre tér ki ez az alap. Más alapokat is lehetne erre a harcra fordítani olyan országokban, ahol éppen a demokrácia felé való átalakulás folyik. A hagyományos Európai Uniós eszközök elég ügyetlenek, nehéz őket alkalmazni, sokat kell tervezni az alkalmazásukhoz, tehát igazából ezek az országok nem részesültek ezeknek az eszközöknek a használból. Itt most főleg az észak-afrikai országokra gondolok, és a tőlünk keletre elhelyezkedő országokra. Tehát ez egy olyan alap, ami most kezd igazán beindulni, és az Európai Unió és magánszervezetek is támogatják. Ez egy új eszköz, amely egyetülálló struktúrával rendelkezik, de biztosítanunk kellett az, hogy az állampolgároknak megfelelő garanciákat nyújt, hogy az alapnak az erőforrásait megfelelően használják fel. A bizottságtól 6 millió eurót kaptunk, és a tagállamok, és például Svájc is ígértek még támogatást, és nyújtanak is. Nagyon fontos volt, hogy megállapítsuk azt, hogy hogyan ellenőrizhetnénk a pénzek felszívását, hiszen ez egy új alap, ehhez új ellenőrzési rendszer is kellett, hogy biztosíthassuk, hogy hatékonyan használják fel a nekik juttatott pénzeket. Nagyon sok munka folyt a világ minden részéről, és azt hiszem, hogy ez a tanulmány, amit elvégeztettünk, hasznos lesz ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le, hogy hogyan ellenőrizhetnénk, hogy az EU-s költségvetés hogyan követhető nyomon. Én úgy gondolom, hogy ennél többet is tehetünk. Még ellentmondásosabb eszközök szerephez is ez nagyon tanulságos. Itt most konkrétan Koszovóra gondolok, ahol Európai Uniós alapokat használtunk, de mégis átláthatatlan volt a helyzet. Tehát talán tanulhatunk ebből olyan tanulságokat, amiket máshol is alkalmazhatunk. Nagyon érdekes megvizsgálni, hogy kreatív megoldásokat hogyan találhatunk, hogy az ellenőrzések és az auditálások megfelelőek legyenek ezen eszközök esetében az európai szomszédsági politika keretében. Hiszen az állampolgároknak látniuk kell, hogy az EU igenis képes megbirkózni az új demokráciáért küzdő tagállamok által keltett kihívásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Inez. Inez. Most pedig megadom a szót önnek, hogy ismertes a tanulmányt. Tessék. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma és ismertethetem azt a tanulmányt, amit a szükséges feltételekről és legjobb gyakorlatokról készítettünk, az ilyen több adományozós alapokról. Először a tanulmány témáját ismertettem, aztán az is a tanulmányozott szervezeteket, a legfontosabb jó gyakorlatokat, és aztán a végkövetkeztetést szeretném ismertetni hogy a demokráciák is az EU számára milyen következtetést vonhatunk le. Először a tanulmány célját, illetve az uniós tagállamok nemrég egyetértetek abban, hogy létrehozzák az EED-t, ami a European Endowment for Democracy, az Európai Demokrácia Támogatás Alap, amelynek célja a demokráciáért küzdő tagállamok támogatása harcuk során. Ezt a tagállamok finanszírozák és az Európai Bizottság. Így aztán ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a világon létező más alapoktól megtanulja, hogy mik a hatékony pénzügyi ellenőrzésnek az ilyen több donoros szervezetek esetében a megfelelő keretei. Három témára koncentrálunk, az első az irányítás, hiszen ez az alapköve az átlátható hatékony szervezetnek, aztán a külső ellenőrzési környezetre, tehát ezek gyakorlatilag a legjobb gyakorlatok, és végül az átláthatóság, hogy a bizalmat építhessük az állampolgárokban. Több országba is ellátogattunk, európai intézményeket és ezen kívülieket is tanulmányoztunk, például a Princess Margaret kórházat, a Torontói Egyetemet, Franciaországban a Fondation d'Auteuil volt az egyik tanulmánytémánk, Indiában a Save the Children alapítványt vizsgáltuk meg, Indiában nagyon pontosan minden donor számára el kell számolniuk a kapott pénzekkel. Svájcban a Global Fundot és a CICR-t vizsgáltuk meg, az USA-ban a Bill és Melinda Gates alapítványt és a Ford alapítványt, Spanyolországban pedig a Politikas Publicas irányítását tehát nagyon sokszínű munkát végeztünk, nagyon sokféle országban, és személyesen találkoztunk a legtöbb szervezete, azonban Svájcban és az Amerikai Egyesült Államokban nem tettük ezt, hanem már elérhető információkat használtunk fel. Tehát mit tanultunk, és mit mondhatunk el a legjobb gyakorlatokat illetően. Az első, amit tettünk, az nagyon fontos, hogy egyfajta etikai kódexet hozzunk létre. Ennek az a célja, hogy megszabja, hogy milyen szabályokat alkalmazzunk az ellenőrzésre, az érdek összeütközések elkerülésére, a függőség kialakulásának elkerülésére és a korrupció elleni harcra. Ezen kívül megpróbáltuk a megfelelő szakértelmet összegyűjteni különböző szakbizottságokban, és létrehoztunk egy úgynevezett szakértői bizottságot, az Expert Committee-t. Ezen kívül az irányító tanácsot, az igazgató tanácsot nem fizetjük a munkájukért, kapnak ugyan térítést az utazási költségekért, de más bérezést nem kapnak, és több találkozójuk is van évente, annak érdekében, hogy ez egy aktív irányító tanács lehessen. És megpróbáljuk úgy fölépíteni, hogy egy ember egy tanácson kívül többnek ne legyen tagja. Ezen kívül igazából nem szeretjük, maximum kétszer-háromszor újítjuk meg a szerződését. Egy partnerség alapú megközelítést alkalmazunk, kialakítottunk egy auditálási külső ellenőrzésen foglalkozó bizottságot. Az alapra váró potenciális kockázatokat is felmértük, és a beazonosított kockázatok kezelésére tervet állítunk fel. Ezen kívül az adományozók ne képviseljék az igazgató tanácsnak több, mint a felét igazából a donorokat nem hagyjuk, hogy tagjai legyenek a tanácsnak, pontosan azért, hogy független lehessen az igazgató tanács. Ez az alap, amit létrehoztunk, két szinten épül föl. Van egy végrehajtó testülete, és van egy irányító tanács, ez egy bevett mm, struktúra, általában véve szakértőket hívunk meg, akik a szakterületükön beszámolnak, tehát általában a demokrácia területén, aztán ott az auditáló bizottság, ezt már említettem önöknek, ők a külső és a belső auditálást, a belső ellenőrzést végzik, és van egy pénzügyi szakbizottság is, amit néha beruházási szakbizottságnak is neveznek, akiknek a beruházások menedzselése a feladata. És utána természetesen van egy igazgatója a egész szerkezetnek, akinek a munkáját egy titkárság segíti. Ami a belső ellenőrzést illeti. Van egy külön szakbizottságunk, amit Kozónak nevezünk, a Committee of Sponsoring Organizations. Ők a fő referenciapontunk, az a célkitűzésünk, hogy hatékonyan és hatásosan működjünk, hogy megbízhatóak legyenek a pénzügyi jelentéseink, betartsuk a jogszabályokat és szabályozásokat, és hogy védjük a javakat. A lehető leghamarabb létre kell hozni a belső ellenőrzést. Nagyon fontos az, hogy a belső ellenőrzés egy kultúraként alakuljon ki, és hogy az ellenőrzési struktúra igazodjon az alapítvány méretéhez és feladataihoz, hogy ne legyen aránytalanul költségesebb a tevékenység, és ne legyen túlságosan bürokratikus a struktúrán belül. Végül összeállítunk egy úgynevezett risk mapet, ami a kockázatok térképe, hogy hol várható problémák a monitorozás területén. És rendszeresen frissítjük ezt a térképet. Ami a külső környezetet illeti, Hát először is regisztrálni kell az alapítványt az adott államban. Ez kötelező. Ezek az alapok ezek adómentességet élveznek, hiszen közértekeket szolgálnak, tehát nagyon fontos, hogy ezt definiáljuk az elején, hogy mi a közértek, amit képvisel az alapítvány. Amikor állami pénzekről van szó, állami alapokról, akkor általában az állam is erősen ellenőrzi ezek alkalmazását, ennek több módja van. De természetesen ránk hárul az a felelősség, hogy a mérlegünket beszolgáltassuk. Az donorok ellenőrzéseinek feltételeit dokumentáljuk minden donor számára és minden projekt számára, ez nagyon fontos, hiszen így lehet elszámolni a költségekkel az alapon belül, hogy aztán ellenőrizni lehessen a költségeket minden egyes projekt esetében, és hogy visszajelezhessünk a donorok felé. A legtöbb országban van kötelező külső pénzügyi ellenőrzés, de vannak magánkezdeményezések is, például a labelinget illetően. Nagyon fontos, hogy ezeket a minősítési címkéket elnyerjük civil szervezetektől is, annak érdekében, hogy megismertessük ezeket az alapokat az állampolgárokkal, és hogy bíztanak a minőségében. Ezen kívül a hatékony kontroll, de ugyanakkor józan költségvetés egyensúlyon meg kell, hogy valósuljon. Az országtól függően a külső ellenőrzés, az állami ellenőrzés másképpen folyik, néha van egy külön ügynökség, ami ezt végzi, néha nem az adóhatóságok, de ami mindig közös bennük, az az, hogy az állam mindig nagyon nyomon követi, hogy valóban közérdekeket képviselünk-e, és mi történik a költségekkel. Ezeket az administratív költségeket az összköltség bizonyos százalékában kell maximalizálni. A külső kontrollokat illetően Svájcban nem kell nyilvánossá tenni a pénzügyi érdekeket, és nem kell kinevezni külső auditort. Csak az USA-ban például a magánalapokat illetően ez nem kötelező, de még akkor sem nem kötelező, ez a legjobb gyakorlat. Az állami ellenőrzés már említettem, főleg az alapok felszívására vonatkozik, hogy mi történik akkor, hogyha szabálytalanságokat fedeznek fel, vagy a külső, vagy az állami auditok során, akkor elveszítheti az alap az adómentességet, például ez történhet az USA-ban vagy Franciaországban, vagy fel lehet számolni az alapot. Bizonyos ellenőrzések a finanszírozó partnerek részéről már létezik, és a civil szervezetek az úgynevezett uh, labeling organization uh, részt vesznek ebben a munkában. Ez a Comité de la Charte Franciaországban, az Imagine Canada Kanadában, vagy a CEVO uh, Svájcban. Nagyon figyelünk a felépítésre. Az első lépés az átláthatóság érdekében az, hogy legyen egy könnyen hozzáférhető, általában interneten közlemény. Ennek a célja az is, hogy a múltat, a múltbeli tevékenységet át lehessen nézni, követni az etikai kódexet, a felépítményt, a jogszabályokat, az alapszabályt, az igazgató tanács jegyzőkönyveit, ezeket is ellenőrizni lehet az interneten, ez nagyon jó dolog. Természetesen az éves jelentés és az auditált pénzügyi mérlegek megtekinthetők. Aztán, hogyha van egy külön kampány pénzgyűjtésre, ahhoz külön kell jelentést írni, visszajelezni, hogy hogyan értékezte el, és mi az eredménye a kampánynak. A legjobb gyakorlatok keretében a kormányzók és az tanácsi alkalmazottaknak a díjazását nyilvánossá tesszük. Ezen kívül minden eljárás megtekinthető a honlapon. Bizonyos alapítványok belső audit jelentéseket is közzétesznek, a belső ellenőrzési procedúrájukat, hiányosságaikat, az intézkedési terveiket. Tehát ez megint csak a transzparenciát növeli. És végül bizonyos bizottsági és igazgató tanácsi ülések nyilvánosak annak érdekében, hogy az érintettek ellenőrizni tudják, hogy hogyan folyik a munka. Tehát végkövetkeztetésként az IID-re leszűkítve az értékelést, az ajánlásom az lenne, hogy Ha lehet, akkor a végrehajtó testület és az igazgató tanácsnak ne legyen átfedése, amely tagokat illetően, és a napi munkájukat kiegészítsék szakértői tanácsadással az ő témájukban, ami a demokrácia. Ezen kívül a belső ellenőrzés azt rögtön az elejétől fogva kövessék. Ezen kívül a kockázat kezelés szakértőinek tanácsait is hallgassák, hallgassák meg, rendszeresen értékeljék a szervezetet és a tevékenységeit, bár ezt a törvény is előírja, annak érdekében, hogy a transzparenciát biztosítsák, ami a külső ellenőrzési környezetet illeti, A jogi kötelezettségeken felül lehet plusz ellenőrzéseket bevezetni, de nagyon fontos, hogy a hatékony ellenőrzés és az adminisztrációs költségeknek a figyelembevétel nagyon fontos, ezen kívül nagyon fontos, hogy az információ hozzáférhető legyen, tehát az a legjobb, ha van egy honlapja egy alapítványnak, széles körű kommunikációt kell megvalósítani, ezen kívül az korrupció ellenes program a partnerekkel és a beszállítókkal kell, hogy nyilvános legyen. Végül a legjobb gyakorlatok amiket beazonosítottunk, azok inspirációként hathatnak más szervezetekre is. Úgyhogy köszönöm. Ez egy nagyon gyors összefoglalója volt a tanulmánynak, és sajnálatos módon kevés időm volt, de természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönjük szépen ennek a tanulmánynak a bemutatását, nagyon sok tényt hallhattunk. Még van 10 percünk az eszmecseréhez. Ki szeretne hozzászólni a témához, illetve ki szeretne kérdést feltenni, parancsoljanak. Wants to take the floor? Senki nem kér szót, úgy tűnik. Akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani ennek a tanulmánynak a bemutatásáért. A tanulmány végkövetkeztetései nagyon sok fontos dolgot tartalmaznak, például azt, hogy az Európai Demokrácia Alap jelen lesz az Európai Parlamentben, Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy ne legyenek érdekkonfliktusok, szabálytalanságok, illetve hibák. Éppen ezért nagyon fontos biztosítani az abszolút átláthatóságot. Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a demokráciát erősítse, és hogyha érdek ellentétek merülnének fel, akkor ez veszélyeztetheti a célt is. A végkövetkeztetések tükrében a koordinátorok megvizsgálhatnák azt, hogy esetleg ha nem is jogalkotási javaslattal állhatnánk elő, de más típusú javaslattal, annak érdekében, hogy ezt a témát tovább vigyük. Természetesen már megvan eh, az igazgató, és ez az alapítvány felállt. Nagyon jó lenne ezt eh, Brokúrral, vagy Lambsdorff úrral megbeszélni, illetve bárki mással, aki bekapcsolódott ebbe a témába. Tehát kérek mindenkit, hogy vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal. Annak érdekében, hogy a szakbizottság, illetve az Európai Bizottság ki tudjanak alakítani egy megfelelő ellenőrzési rendszert, illetve az esetleges problémáknak elébe tudjunk menni. Köszönöm, mondja az elnök. Azt javaslom, hogy a koordinátorokkal együtt vitassuk meg ezeket a kérdéseket, és a többi szakbizottság kollégáit is meg tudjuk keresni. Köszönöm szépen. Még egyszer a tanulmányt az AFET és a DEVE szakbizottságok kollégái is megkapják ezt a tanulmányt, és nagyon remélem, hogy ezzel a további vitáknak is megfelelő alapját képeztük. Köszönöm. <clears throat> Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy az ülésünkön köszönhetem a különböző székek delegációját is. A delegáció vezetője Horst Erb osztályvezető úr, a Szövetségi Szék vezetője, illetve osztályának vezetője. Köszöntöm a többieket is. a francia köztársaság számvevő székének képviselőjét és a svéd számvevőszék képviselőjét. Nagyon örülök annak, hogy részt vesznek a szakbizottsági ülésünkön. És Ciller úrt is üdvözlöm. Folytathatjuk a következő napi rendi ponttal.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 Okay, uh, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, uh, ich darf jetzt... Hölgyeim és uraim, a megszakított ülést folytatjuk, és köszöntöm körünkben Algidas Semet a biztos urat. Különböző napi rendi pontjaink vannak, amelyeket önnel szívesen megvitatunk. A vita során az elmúlt hetekben azt javasoltam a szakbizottsági koordinátoroknak, hogy hívjuk meg önt az ülésünkre, és, megvitass, és vitassuk meg önnel a jövőbeni munkákat, annak érdekében, hogy az ökkenő módon történjen, illetve hogy az Olaf csalás hivatal tevékenységéről beszélhessünk. Aggódunk itt a szakbizottságban, és saját szavaimmal fogalmazok. Az elmúlt 9-12 hónapban egy olyan helyzetet éltünk meg, amelyet rendkívül problematikusnak ítélünk meg, illetve nem elfogadhatónak. Meg kellett éljük azt, hogy a korábbi eh, biztos távozásakor, Dali biztos távozásakor a felügyelő bizottság tagjai is távoztak az Olafnál, egyrészt a bizottság elnöke Timmermans úr, mindenféle indoklás nélkül, és kicsivel később a máltai tagja is távozott ennek a felügyelő bizottságnak, Skembrich asszony. Ezek után kiderült azt, hogy az a három személy, aki még a listán szerepelt, kettő nem volt hajlandó úgymond bekapcsolódni a felügyelőbizottság munkájába, tehát jelenleg az új Dán taggal a felügyelőbizottság nem tudja teljes mértékben ellátni feladatait. Ez azt jelzi, hogy az Olaf és a bizottsági főigazgató között, illetve a felügyelőbizottság között, amelynek monitoring tevékenysége és feladatai vannak, tehát hogy ez az együttműködés nem valósult meg. Az intézmények nevében, a tanács és a parlament nevében, illetve az ő érdekeiknek megfelelően ezt el kell, hogy utasítsuk, és ez nem elfogadható a felügyelő bizottság éves jelentése számos problémát vetett fel az elmúlt évre vonatkozóan is. A bizottság, a parlament és a tanács mindent megtett a maga részéről annak érdekében, hogy a csalás elleni küzdelem jegyében az intézményi feltételeit teremtse meg annak, hogy hatékony és zöggenőmentes, és a jogállamisághoz méltó együttműködés valósuljon meg az intézmények között. Beszélünk majd a rendeletről is, a 1073-asról, a következő napi rendi pontnak témája ez – és biztos úr szeretnénk beszélni a felügyelő bizottság éves jelentéséről. Örülünk annak, hogy eljött ide. Úgy érezzük, hogy a bizottságnak különös felelőssége van, hiszen a csalás elleni küzdelem nagyon fontos téma, és a jogi keretfeltételek mellett nincsen uh, európai főügyészség, éppen ezért nagyon fontos a súlyok és ellensúlyok biztosítása egy olyan eljárás keretében, ahol a különböző jogi aspektusokat tiszteletben tartják, és a szakbizottság kérésére, valamint az elnökök értekezetek kérésére, én ezzel részt vettem az elmúlt héten, tehát a kérés az volt, hogy mi kontként foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen a közvéleményt és a polgárokat is rendkívül mértékben érdekli ez a téma, és az intézményeknek is érdekében áll az említettekkel foglalkozni. Mielőtt megadom önnek a szót, biztos úr, el szeretném mondani azt, hogy az önnel folytatott együttműködésnek rendkívül örülünk. Aktív szerepvállalást várunk öntől, és kíváncsian várjuk, hogy mit szeretne velünk megosztani. Ha jelentéstevő szót kér, akkor megadom neki a szót, de ő most nem kér szót, úgyhogy biztos úr, önnek adom meg a szót. Hangsúlyozni szeretném, hogy aggódunk, mint korábban említettem, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a felügyelő bizottság, az alapfelügyelő bizottsága megint megfelelő módon működhessen, hiszen itt nem egy új fejleményről van szó. Emlékszem arra, hogy annak idején újonnan megválasztott elnökként a felügyelő bizottság leköszönő tagjait üdvözölhettem, az elnököt, aki sokáig volt elnök a felügyelő bizottságnak, és korábban a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak is. És ő érezte azt, hogy probléma van a vezetőség és a felügyelőbizottság között. Ezt a konfliktust nem lehet átvinni azokra a személyekre, akik most tevékenykednek a felügyelőbizottságban. És a távozó tagoktól hallottam azt, hogy itt szükség van a helyzet javulására. Az elmúlt egy évben az volt a benyomásunk, hogy nem hogy csökkentek volna a konfliktusok, hanem tulajdonképpen eszkalálódott a helyzet. Éppen ezért várjuk azt, hogy a bizottsággal karöltve oldhassuk meg a problémát, illetve aktív szerepvállalást várunk öntől. Herr Schemeta, herzlich willkommen und äh, Sie haben das Wort. Köszönöm szépen, öné a szó. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman, honorable uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Két pontot szeretnénk megvitatni um, külön, egyrészt a felügyelőbizottság éves jelentését, másrészt pedig az Olaf által lefolytatott vizsgálatokról szóló rendelet módosítását. Én úgy gondolom, hogy a két pontot, a 14-est és a 15-öst így vegyük külön. Először az éves jelentéssel kezdeném, tehát az Alapfelügyelő Bizottsága éves jelentésével. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai szakbizottsági ülésre és az eszmecserére. A holnapi ülésen is vitatárgya lesz ez a pont. Az európai szemeszterrel foglalkozik holnap a kollégium, éppen ezért nem tudok részt venni a felügyelőbizottság tagjainak és Keszler úrnak a, a közös ülésén. Fontosnak tartom a felügyelőbizottság éves jelentésével kapcsolatban megemlíteni azt, hogy az OLAF vonatkozó szabályozás rendkívül fontos, és az OLAF szerepállása is nagyon fontos, hogy független maradjon az OLAF, illetve megvédjük az OLAF, OLAF-ot a külső behadásoktól, beleértve az európai intézmények nyomásgyakorlását. Nagyon fontos az OLAF működésének javítása, annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük a nyomozói tevékenységet. A 2012-es jelentés is kitér erre a tevékenységre, és az intézményeknek ehm, ezt meg kell vizsgálni. Ez a jelentés az első ilyen típusú, amelyet jelenlegi, ehm, felügy, jelenlegi felügyelőbizottság készített, jelenlegi mandátum keretében. Meg szeretném említeni azt, hogy a felügyelő bizottság és az általa felügyelt ehm, entitás között szokványos a konfliktus. Éppen ezért engem nem sokkolnak a jelentésben megfogalmazott kritikus megjegyzések. Úgy érzem, hogy nagyon fontos a rendszerszerű ajánlásokat megvizsgálnunk, amely a félreértéseket hivatott tisztázni, illetve nagyon fontos, hogy konstruktív módon kezeljük ezeket az ajánlásokat. Úgy érezzük, hogy nagyon hasznos felhívni a figyelmet arra, és ezt a felügyelőbizottság jelentésében is elismeri, miszerint mandátumának első éve alatt számos pozitív változásra került sor, az OLAF átszervezését, illetően az új utasítások elfogadását, illetően a személyzetre nézve, akik nyomozati tevékenységet folytatnak, és az OLAF és a felügyelőbizottság munkáját illetően és a 1073 per 1999-es rendelet módosítását illetően. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés számos pozitív fejleményre tér ki, amelyek jellemzik az új általános eljárási folyamatot és az OLAF szervezetét. A nyomozás megnyitását az OLAF főigazgatója hivatott elkészíteni, és ezt az Európai Ombudsman ajánlására tette. Nagyon fontos, hogy a nyomozati munka független maradjon, illetve az a felelősségvállalása, az főigazgató felelősségvállalása a megfelelő jogalkotással összhangban álljon. Ami az átszervezést illeti, a felügyelőbizottság nagyra értékeli a források koncentrálására kialakított stratégiát, és fontos, hogy a politikai struktúrákat és a nyomozati struktúrákat külön válasszuk, illetve nagyon fontos eh, a hatékonyság javítása a nyomozati munkában. A felügyelőbizottság elismeri azt, hogy az elsődleges engedélyezés bizonyos nyomozati intézkedéseknél is egy rendszeresebb um, jogosság ellenőrzés erősíti az OLAF eh, tevékenységének legitimitását. Ennek az értékelésnek rendkívül örülök, és a főigazgató ebben az irányban óhajt tovább dolgozni. Nézzük meg a felügyelő bizottság kritikusabb megjegyzéseit. Ezekkel már foglalkoztunk, és vannak olyan esetek is, amikor a jelentés maga foglalkozik. Ezzel néhány példát. Először a szakbizottságok rendőri információhoz való hozzáférésével kapcsolatban a jelentés elismeri azt, hogy az OLAF és a szakbizottság közti 2012-es megbeszéléssel Persze tudom, hogy a nyitott a tárgyalásokra és az áttekintésre. A kilenc havi jelentésben Persze az is igaz, hogy túl sok információ ki volt feketítve. A, úgy arról tájékoztattak, hogy az Olaf már instruálta múlt év végén a, az alkalmazottakat, hogy a lehető legminimálisabb szintre csökkentsék a kitörléseket. Korábban már a költségvetési eljárás keretében tárgyaltunk erről, és láttuk, hogy ezt már a következő évi költségvetésben figyelembe vették. Egyéb a jelentésben említett kérdésekkel kapcsolatban nyilvánvalóan sok mindent kell még tenni. Instruáltam az OLÁ főigazgatóját, hogy működjön együtt a felügyelőbizottsággal e kérdésekben is. A legfontosabb kérdés a jelentésben természetesen az, hogy az alapvető jogok az OLAF vizsgálataiban hogyan merülnek fel. Nem két kérdéses, hogy minden tevékenységet az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása mellett kell lefolytatni. Az olafon belüli egyen, minőségellenőrző egység ezt a célt szolgálja. Ennek a feladata, hogy tanácsot adjon a főigazgatóságnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet, milyen eseteket kell megnyitni, milyen koordinációra van szükség, és a vizsgálatok jogszerűségét megvizsgálják, valamint a különböző ügyek lezárása előtt a jogvéleményt összeállítsa. Elvileg ez működik, ez a rendszer, de szeretnék rámutatni arra, hogy az éves jelentés nem határoz meg semmiféle szisztemikus alapjogi sértést. A bírósági esetek száma, amelyeket az OLAF vizsgálatokkal szemben nyújtottak be, szintén ezt támasztják alá. 2007-től a mai napig az OLAF 1672 esetet vagy koordinációs esetet nyitott meg, ebben 1117 személy volt érintett. Csak 15 esetben indított az érintett bírósági eljárást, közvetlenül vagy közvetve az olaf intézkedésekkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy egy százaléknál kevesebb azon eseteknek száma, amíg az Európai Bíróságnál hivatalosan is megtámadták a feljárását. Az összes többi eset az részben vagy egészben igazolt volt, és részben vagy egészben az aktusok igazolhatók voltak, a többi, tehát a öt esetben kártérítést kellett fizetni az Olafnak, az eljárások során tíz esetben pedig alaptalannak találta a bíróság a panaszt. Ez azt jelenti, hogy szisztemikusiban nincsen az eljárásokban az Olaf belül. A jelentés mégis bizonyos intézkedéseket megkérdőjelez, amelyeket az Olaf 2012-ben hozott. Néhány esetben a régiről az új nyomozati eljárásokra való áttérés során került sor. Remélhetőleg a jövőben ez nem jelent majd problémát. A felügyelőbizottság azonban problémát lát az új eljárások keretében, azokat az eseteket a főigazga- az OLAF főigazgatójával közösen kell megoldani, az új jogi keretek remélhetőleg ezt tisztával fogják tenni. Az instrukciók és a, a nyomozati eljárásra vonatkozó instrukciókat is át fogják tekinteni, akkor, amikor az új alapszabályozás hatályba lép. A jelenlegi intézkedések a tanács és a parlament elé kerültek már tavaly, de még mielőtt a, megállap, a reform megállapodás megszületése előtt is világos volt, hogy nem lehetett teljes végrehajtása várni az új szabályozás teljes végrehajtását. Átmeneti megoldásra van szükség, és úgy gondolom, hogy ezt is az együttműködés szellemében sikerült az OLAF és a Felügyelőbizottság között megoldani. Az ölel főigazgatója biztosított engem arról, hogy a felügyelő bizottságot, bizottság meg fogja kapni az új szabályzat példányát, mielőtt még elfogadják annak végleges verzióját. A szakbizottsággal nem tudok egyetérteni azonban akkor, amikor az olaf szabályozás változásairól írnak, amelyeket a az Olaf következő ponthoz tartozó reformjával kapcsolatban fogalmaztak meg. Nem szeretnék elébe vágni, de mégis a bizottságnak az a szerepe, amelyet a jelentés is dicsért, nagyon fontos a jelenlegi vita szempontjából. Éppen ezért röviden szeretném elmondani, mi a bizottság véleménye erről. Ami az eljárásokat illeti, nos ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy ez, a kérdés, ez nem új ez a kérdés. Ehelyett a felügyelőbizottság szerepe, kompetenciái, hatásköre már évek óta a 2012-es trilógus óta zajlik. Az egyik legérzékenyebb kérdés ez abban a vitában, ahol a tanács, Európai Parlament alapvetően eltérő véleményeket mutatnak. A tanács még mind, és továbbra is úgy véli, hogy a bizottság egy holisztikus megközelítéssel végezze munkáját, és az egyes nyomozásoknál a másodlagos eljárásokat csökkentsék. A benyomás, az éves jelentés alapján a benyomás az, hogy a felügyelő bizottság szerepét nem gondolták megfelelően végig a tárgyalások során, és ezért ez félrevezető. Az eljárási érvben kívül meg vagyok arról is bőve, meg vagyok arról is győződve, hogy a tavaly talált, megtalált kompromisszum megfelelő. A felügyelő bizottság intézményi értelemben nem átfogó ellenőrzést biztosít az OLAF vizsgálatok fölött, és főképpen nem a nemzeti hatóságokat megelőzve. Az OLAF beszámoltathatósági és, fe, és felelősségre vonási, esetleges felelősségre vonási szabályozása ezen szakbizottság előtt természetesen a szabályok bővítésével nélkülözhetetlen lenne, és így elkerülhet, e, így azonban veszélybe kerülne ezzel az olaf függetlensége is. A jelenlegi összetétele és a jelenlegi intézményi keretek között azonban a felügyelőbizottság nem válhat az OLAF végrehajtó testületévé. Ez megváltoztatná az OLAF alapkoncepcióját, ami eddig jó történelmi okoknál fogva az Olaf független, az Olaf vezérigazgató vagy főigazgató független irányítása alá tartozott. Ez nem igaz persze minden Olaf lépésre. Először is hangsúlyozom azt, hogy a bizottság felel a, az Olaf hitelességéért és függetlenségéért, az, az eljárás garanciákért és az alapvető jogok tiszteletben tartásáért. Ez az oka annak, hogy a jogi keretekre jelentős források kifejlesztésére jelentős forrásokat biztosított, és én magam is ezért vagyok itt. Sokkal fontosabb a második ok, ami az, hogy az Olaf közigazgatási vizsgálatokat folytat, amely mind nemzeti, mind EU bíróságok bírósági felügyelete alá tartozik. Ez az Olaf reform kapcsolatban megfelelő védelmet tud biztosítani az alapvető jogok érvényesülésének. Összefoglalva még egyszer hangsúlyoznám, hogy a bizottság a jelentésből út, úgy látja, hogy Olafnak még van fejlődési lehetősége, de úgy is látjuk, hogy az Olaf főigazgatójának intézkedései az elmúlt két év alatt megfelelő irányba terelik az oláfot, a feleknek együtt kell működni annak érdekében, hogy ezeket a további előrelépéseket az együttműködés szellemében tudjuk megvalósítani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm én is, biztos úr. Köszönjük ezt a hosszú és intenzív hozzászólást. Három kollega szeretne szót kérni. Először Grészle asszony. Köszönöm biztos úr, hogy eljött. Németországban a mese mindig úgy végzik, hogy és ha meg nem haltak volna mai napig, boldogan élnek. Boldogan élnek, ha meg, még meg nem halnak. De ez nálunk nem így van. Az Olaf esetében azért vagyunk itt, hogy megvizsgáljuk, hogy eddig mi mindent tettek annak érdekében, hogy a felügyelő bizottság a munkáját végezhesse. A felügyelő bizottság munkáját nem engedi, nem engedi a főigazgató, hogy a munkáját végezze. És a, csak javasolni tudom, hogy a 45-ös pontot olvassa el a felügyelőbizottsági jelentésből, ott csúsztatásokról beszél. Tudom, hogy kaotikus a vezetése, a kedvenc esetünk a 13-as cikk, éppen ez alapján is úgy gondolom, hogy egészen másként kéne reagálni, mint ahogy eddig tették. Igyekeztem meg, hagyni meggyőzni magam, hogy ez a szöveg, amiről megállapodtunk, megállapodás, amiben megállapodtunk, a jelenlegi helyzetet nem megfelelően tükrözi, de mégis azt kérem, hogy vegye komolyabban ezt eh, az egész eh, eh, kérdést. Senkinek sem okoz örömet, hogyha permanensen ugyanazokkal a dolgokkal kell foglalkozzunk. De hát pontosan erről van most szó, és úgy gondolom, hogy a helyzet még drámaibb, mint ahogy ön azt tudomásul veszi azok a belső intézkedések, amelyeket a főigazgató a hatékonyság növelése érdekében hozott, a szabálytalanságok és csalás elleni harcot károsította. A 77-es pontban határértékek vannak a jövőben, üdvözölhetjük a bűnözőket a világban, hiszen az anyagi károkozásokat 1 millió euró alatt az OLAF nem fogja nyomon követni. 500 ezer a mezőgazdaságnál ezeket hát súlyos dolgok, én nem igazán tudom megmagyarázni, hogy ez a hivatal, nem látom, hogy valóban az Európai Unió pénzügyi érdekeit védené ez a hivatal, és erre vonatkozóan kérem, hogy foglaljon állást. Néhány dolgot pedig tudomásul kell venni, amit a, bizot, a felügyeleti vagy vizsgálóbizottság megállapította 24 külső eset, amelyet minden, mindegyiket januárban nyitottak meg. Lehetne erre azt mondani, hogy na és, na de, hogyha megfelelő, ugye a bíróság azt mondja, hogy a gyanú felmerül, akkor meg lehet nyitni az esetet, na de a kérdés az az, hogy mi ez? E, itt elsősorban statisztikai kozmetikázás van, hogy lezárunk az esetet, és aztán majd a következő évben újra megnyitjuk, hogy jobb legyen az ügylezárási statétika. Ezek olyan kérdések, amiket nagyon komolyan kell venni, és mindannyiunknak elsősorban az alapjogokra kell figyeljünk, hogy ezekkel mi történik. Ez a, a jogszerűséget vizsgáló bizottság, és erről a főigazgatóságról, főigazgatóval is szívesen beszélek a az éves jelentésnél, de nagyon fontos, hogy ez a bizottság megkapjon minden információt. Pedig folyamatos problémákról számoltak csak be. A Dáli eset szerepe például az Olafon belül, az is egy nagyon furcsa történet. Majd meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk majd, hogy egyáltalán milyen esetekkel foglalkoznak. Hiszen számos ügyet egyszerűen csak altatnak már az Olafnál és a nemzeti hatóságokról nem is beszélve. 20-ból egy esetnél a vádlottat, és 12-ből eh, egy esetnél magát a, a tanukat is eh, meg, eh, kikérdezték, hogyha a Dali esetben azonban 7,5%-át, az össze, a hallgatás 7,5%-át végezték, nem lehet tudni, hogy a felügyelő bizottság, illetve a felügyeleti vizsgálóbizottság munkája, az eredményét hogyan lehet értékelni. Amit ön elmondott, az hogy a vizsgálóbizottság esetleges felelősséget kell, hogy váljon, ez szerintem botrányos. Ha minden egyes hivatalnok ebben a mai Európai Unióban ezt a kötelezettségi eh, szabályt, eh, ha erre van, ezt a kötelezettségvállalási szabást mindenkinél érvényesítenénk, akkor azt megmondom őszintén, hogy ez azt jelenti, hogy megfélemlítik az embereket. A felügyeleti bizottság jó munkát végez, és ezt nem szabad gátolni. Én is úgy kezdtem, mint ön. Az el, én is először azt gondoltam, hogy az ellenőr az zavar, de nem. Ez nem így van. Hogyha ez a felügyeleti vagy vizsgálóbizottság semmit nem csinál, akkor az, ami már most van, hogy a fiatal, a, a hivatal kisiklik a munkájában, akkor ez sokkal erősebb lesz. És biztos úrnak nem tűnt az fel, hogy ez milyen intenzíven történik. Meg kell, hogy mondjam, hogy az, ahogy a felügyeleti vagy vizsgálóbizottság és a főigazgató között a mm, munka zajlik, hát ez is felelősséget jelent. Jó lenne, hogyha a bizottság a főigazgatóval szemben fegyelmi formában eljárhatna, hiszen ez a joga, és úgy gondolom, hogy ez minden résztvevőnek az érdeke lenne. Több olyan pont is van, amiben amire rámutat a vizsgálóbizottság, hogy azonnal ki kellene vizsgázni és vizsgálni, és nem értem, hogy az Olaf miért nehezítette meg a lezárt esetek aktájába való betekintést. És, ö, korlátlanul elküldték a bizottságnak ezeket a jelentéseket, de azok, akik szakmai titok, titoktartási nyilatkozatot írtak alá, és akiknek a szakmájának alapvető része a titoktartás, azoknak nem engedik meg ezekbe a betekintést. Úgy gondolom éppen ezért, hogy a vizsgáló bizottság, a felügyeleti bizottság kimondottan nehézségekkel küzdik. Hogyha a bizottság nem vállalja magára a felelősséget, különösen a Dáli esetben, akkor úgy gondolom, hogy további aggodalmakra ad okot, és ezt önnek kellene eloszlatnia azok a helikopterek, amelyeket a tanács meg a bizottság átlátható okoknál fogva szeretne megkapni, ez nem szabad, hogy a mi dolgunk legyen. Egyébként pedig hagyhatjuk az ellenőrzést a csodába. Akkor oszlassa inkább fel ezt a vizsgálóbizottságot, a többi kérdésre majd a későbbiekben még visszatérek. Köszönöm. Hát, hát igen, elég sok mindent sorolt föl Gressle asszony, és biztos vagyok benne, biztos úr, hogy nagyon sok mindent feljegyzett, és rögtön szeretne is reagálni. Well, here I think it's... Nos, nagyon fontos, hogy ne értsük félre egymást. Egyértelmű leszek. Igen, vannak problémák az OLAF és a felügyelő bizottság közti viszonyt, illetően ez az igazság. De az én megközelítésem a következő. Konstruktívan közelítem meg a probléma megoldást, és nem nevezek meg bűnösöket. Ha azt kérdezi, hogy én hogyan járok el a vizsgálóbizottsággal, akkor pont most május közepén részt vettem az egyik ülésünkön, és a vizsgálóbizottság jelentését részletesen is megvitattuk, és azt is megvitattuk, hogy hogyan lehetne javítani az OLAF működését. A szabályokat figyelembe véve, annak érdekében ne legyen félreértés, és igazából szót értettünk, hogy hogyan haladjunk előre. Például Például az, hogy a fájlokhoz hozzá lehessen férni az esetek dokumentumaihoz. Azt hiszem, egyetért abban, hogy amikor egy egyességet kötöttünk erről, akkor előreléptünk, mert korábban nem volt arról megegyezés, hogy az érzékeny információkat hogyan kezeljük. Az Olafnak a felügyelőbizottsága azt mondta nekem, hogy úgy gondolják, hogy ezeket a szabályokat felül kell vizsgálni. Én azt mondtam, a vizsgáló bizottságnak. Kérem, tegyenek konkrét javaslatot, hogyan javíthatnánk a helyzetem. Biztos vagyok benne, hogy az OLAF főigazgatója is figyelembe veszi ezt, és próbál gondolkozni abban, hogy hogy lehetne javítani a helyzeten, és a tájékoztatáshoz való hozzáférést illetően a félreértéseket tisztázni fogja. Hogyha megnézzük a statisztikákat, az iszipeket, az alkalmazottaknak kiadott instrukciókat, hogy hogyan járjanak el a vizsgálati procedúrákkal, az esetek 73%-ában hozzáférést biztosítottak a dokumentumokhoz, a felügyelőbizottság megtekinthette ezeket a dokumentumokat, ez egy három lépéses eljárás, de hát ebben állapodtunk meg a munka megállapodásban. A 71 esetből 61 esetben a vizsgálóbizottság teljes hozzáférést kért a dokumentumokhoz, és ezt meg is kapta. 10 esetben a vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy az első lépés elég, és nincsen szükség további lépésekre. Tehát az én kiinduló pontom az, hogy konstruktívan oldjuk meg a problémákat. Aztán azt mondja, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Az elkendőzés problémája. A bizottság ezt problémaként prezentálta az olaf felé, hogy az Olaf jelentését nagy késéssel kapják meg, és akkor, amikor panaszkodtak, akkor a főigazgató megreformálta a szabályokat, és arra kérte a főigazgató az alkalmazottakat, hogy forduljanak nyitottan a vizsgálóbizottság felé, bár az Olaf nem kapott utána ezzel kapcsolatban panaszokat. De most már egyértelműek a szabályok, hogy hogyan kell kitörölni a dokumentumokból a személyes adatokat. And or, or witnesses. Then regarding uh, thresholds, uh... Aztán a küszöböket illetően egyértelmű a félreértés. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy 2008-ban, amikor még a régi vizsgálóbizottság élt, akkor ők javasolták, hogy legyenek küszöbök az OLAF vizsgálatokban. Ez volt a vizsgálóbizottságnak az ajánlása 2008-ban, és utána az OLAF ezt az ajánlást követte is. az új szabályok megváltoztatták a rendszert, mert ezt a minimalista szabályt egyfajta négy kritériumból álló feltáró procedúra rendszeré változtatták, hogy mikor kell eset specifikusan alkalmazni ezeket a szabályokat, mikor kell átadni a nemzeti hatóságoknak, és ez az újonnan bevezetett négy kritérium hozzáadott értékre vonatkozik, arányosságra, a pénzügyi hatásra, és a negyedik szabály, az pedig nem más, mint a szubszidiaritás elve. És a négyes kritérium rendszer alapján az OLAF a vám és a strukturális alapok területén nagyon megemelte a kivizsgált esetek számát, több mint 100 180 esetet, ha jól emlékszem, 186-ot vizsgáltak ki csak ezen a két területen egy év alatt, ami kétszer annyi, mint az ezt megelőző 2011-es évben, sőt háromszor több, mint 2010-ben, és hétszer több, mint 2009-ben. They, they show, uh, they speak on... Uh, tehát a számok nem hazudnak, mutatják, hogy fokozódik a tevékenységünk. Aztán a vizsgálóbizottságnak az erőforrásait illetően. Nézzük meg a pénzügyi erőforrásokat, tehát nyílt leszek. Van erre egy külön költségvetési sor. 200 ezer euró évente az Európai Unió költségvetéséből, és ezt az összeget sohasem változtatják, de a felügyelő bizottság soha nem is használta fel teljes mértékben ezt a 200 ezer eurót az EU költségvetésből. Ez tény. Ami az emberi erőforrásokat illeti, a felügyelő bizottság úgy gondolja, hogy még egy plusz emberre lenne szükségük ahhoz, hogy elvégezhessék a feladatukat, és jelenleg folyik ez az eljárás, és remélem, hogy hamarosan megoldjuk ezt, és akkor a felügyelő bizottságnak lesz egy plusz tagja, méghozzá a titkárságában annak érdekében, hogy megfelelően működhessen a bizottság. Aztán az alapvető emberi jogok védelmét illetően. Nincs itt senki a teremben, <clears throat> aki azt gondolná, hogy ez egy lényegtelen téma, hiszen minden egyetértünk, hogy ez egy fontos kérdés. De a kérdés felmerül, hogyan lehet ezt a lehető leghatékonyabban megszervezni. A jelenlegi eljárásokban és az új Olaf szabályzatban nagyon egyértelmű szabályok vannak arra, hogy az alapvető emberi jogokat hogyan kell védeni. Külön kitételek vannak erre az Olaf szabályzatában. De ami fontos, az az, hogy szisztematikusan közelítsük meg ezt az egész problémát. Persze mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minden lehetségesen felmerülő problémára kivonat vonatkozzanak a szabályok az alapvető emberi jogok tiszteleten tartásával kapcsolatban, de aztán figyelembe kell venni a bíróságoknak az ítéleteit is. A jelenlegi rendszer szerint a felügyelő bizottságnak a szerepe a potenciális gyengeségek felderítése az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának tiszteletben tartásában. De nem az a feladatuk, hogy eseti alapon megvizsgálják az egyes eseteket. Az új szabályzat szerint ezt a felelősséget, ezt a kapacitást a bíróságok kapják meg. A bíróságok dönthetnek arról, hogy az alapvető emberi jogokat az egyes olaf vizsgálatok során tiszteletben tartottak vagy sem. De már mondtam a bevezetőmben, ezt tudják, voltak olyan esetek ezen a területen, amikor bíróságok hoztak döntést, és megállapították, hogy az emberi jogokat nem tartották tiszteletben az Olafnál, és ennek aztán megvoltak a következményei. Az Olaf és a főigazgatója megtette a megfelelő lépéseket. Tehát az a megközelítés, hogy a felügyelő bizottság azt a feladatot kapná meg, hogy felügyelje az emberi jogoknak a tiszteletben tartását ellenőrizni, ez azt feltételezni, hogy aktívabban vesznek részt, megnézhetik a 18-as preambulum bekezdést, és ez a preambulum bekezdés explicit megtiltja bármely más testületnek, a bizottságnak, vagy a felügyelő bizottságnak, hogy részt vegyenek a folyó vizsgálatokban. Tehát eh, én továbbra is azt gondolom, hogy jó a megközelítésünk, ha nem ez lenne a megközelítés, akkor újra kellene írnunk a rendszert. Amihez természetesen nagyon sok vitára lenne szükség, értékelésre, hogy hogyan működhetne az OLAF. Yeah, thank you very much. Uh, the next on the list is... Köszönöm szépen. Én Ayala Sendernek adom meg a szót. Sí, gracias, presidente. La verdad es que lo siento. Köszönöm szépen, elnök úr. Semeta úr. Nagyon sajnálom, de nem sokára el kell mennem, mert a transeurópai hálózatokról szóló trialóguson kell, hogy ott legyek. Tehát most teszem fel a kérdésemet. Köszönöm szépen a tájékoztatását, köszönjük a lehetőséget, hogy eljött ide vitázni velünk. Én többet szerettem volna hallani bizonyos dolgokról. Ön nagyon jól tudja, hogy ez egyik fő probléma az a elhíresült kézikönyv, amit ezerszer átdolgoztak, de úgy tűnik, hogy sohasem fedi le megfelelően az Olaf személyzetének tevékenységét. Ez már maga is kockázat, mert az Olaf személyzetének végeznie kell a munkáját, és valahogy védelmet is kellene, hogy élvezzenek annak érdekében, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe. Ugyanúgy védeni kell őket, mint akik hasonló jellegű munka, munkát végeznek a tagállamokban. Az ICP-eket, az instrukciókat illetően ezeknek valamiféle jogi státuszt kellene adni, hogy ezek garanciát nyújtsanak azoknak a számára is, akik ezt a felderítő munkát végzik. Tehát az OLAF munkáját is le kell, hogy fedje, azokat is, akiket kivizsgálnak. Mert hogyha a jelenlegi helyzetet megvizsgáljuk, és el kell magyaráznunk az állampolgároknak, hogy hogyan működik ez az egész dolog, nagyon nehéz helyzetbe kerülnénk. Vegyük a Dali helyzetet. Voltak akiket bíróság elé citáltak, voltak, akik elveszítették a méltóságukat, a munkájukat, és évek után végre a bíróság Luxemburgban a javukra döntött, de akkor már túl késő volt. Tehát, vagy van egy bizonyos jogi státusz az alkalmazottaknak, bizonyos jogaik, és a kivizsgáltaknak is, mert hogyha ugyanezt a munkát végeznek egy tagállamban, akkor védelem illetné meg őket. Most azonban nagyon más a helyzet. A tagállamokban egy bíró, bíró biztosítaná ezt a védelmet az érintettek számára. Tehát itt az ideje, hogy az olafban is lépjünk de mivel még nem vésték kőbe a jogaikat, ezért nehéz helyzetbe kerülnek. Új e, igazgatója van az Olafnak, köszönetet szeretnék mondani Kreszle asszonynak is, aki a jelentéstevője ennek a jelentésnek, hiszen most már egyértelmű, hogy mivel az Olaf egy különleges szervezet, nagyon fontos hogy létezzen ez a felügyelőbizottság, ugyanis garantálja azt, hogy az OLAF függetlenül és hatékonyan működjön. Tehát a felügyelőbizottság nagyon fontos, a parlament mindig is azt mondta, hogy a bizottság bármely vizsgálati dokumentumot meg kell, hogy kaphasson, ezzel a joggal érhet, élhetnek, annak érdekében, egy garantálják, hogy az Olaf megfelelő munkát végez. Tudják, hogy néha ezek a dokumentumok elsüllyednek egy fiókban, és nem mindig a jó okoknál, nemes okoknál fogva kerülnek napfényre megint. A felügyelő bizottság az egyetlen testület, amely a függetlenséget garantálhatja. biztosít minket arról, hogy megfelelő ellenőrzést gyakorlunk. Annak érdekében, hogy az OLAF tevékenységével kapcsolatban nem merüljenek fő problémák. Most lo suficientemente eh, justos. Tehát ahelyett, hogy megkérdőjeleznénk a felügyeleti bizottság munkáját, legyünk igazságosak, és hagyjuk, hogy elvégezze a munkáját a bizottság hogy hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, hogy nyilatkozhassanak, hogy késésben van-e az olap vagy sem, megkérdőjelezés, hogy miért nincsenek napirenden bizonyos dokumentumok. Az utolsó megjegyzés a következő lenne. Önök is tudják, hogy a személyzeti állományra vonatkozó szabályzatot illetve tárgyalások lesznek. Én nem értek azon teljes mértékben egyet, hogy erre szükség van, de a Dali eset rávilágított arra, hogy igen, kell változtatnunk néhány szabályon, tehát a kérdés az, hogy a Dali eset az valóban kivizsgálásra kerül, és meg lesznek a következmények, mert el kell kerülnünk, hogy a jövőben újra előforduljanak ilyen esetek, és veszélyeztessék a értékes munkát, amit végeztek eddig, és végzünk ebben a szakbizottságban. Ha minden jól működik, akkor Olaf rendben van. Olaf a legszebb és a legjobb, de ha valami félresiklik, akkor kell egy felügyelet. Ezt szeretnénk, hogy legyen egy olyan testület, amely a belső szabálytalanságokra fényderít. Hiszen ez az európai pénzekről szól, és védeni akarjuk ezeket, és azt is akarjuk, hogy az állampolgárok jogai tiszteletben tartsák. Ez a kérdés, amire a Dali eset jobban rámutatott. I have many colleagues. Nagyon sokan kértek szót, éppen ezért össze gyűjtenék néhány kérdés, kérdést a válaszadás előtt. Piper úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az Európai Unió Európai Unió kritika ér, érte, ami a pénzügyi problémákat illeti. Azt gondolom, hogy a felügyeleti lehetőségek a csalás elleni küzdelem jegyében azt eh, jelentik, hogy nem szabad megkérdőjelezni a jogállamiságot semmi, semmilyen mértékben. Egyébként nem csak, hogy az európai parlamenti választások előterében jelenik egy probléma, hanem az is, hogy hogyan kezeljük az európai gondolat ötletét. Az a benyomásom, hogy ez elmúlt hetekben történt valami, és kutyamacska játékot játszunk, ugyanazon körön forgunk körbe, és a Dali ügyben megjelent vádaskodások ma már nem játszanak semmiféle szerepet. Biztos úr, a következő kérdést intézem önhöz. Ön azon a véleményem van-e, hogy Dali biztos elbocsátását megelőző nyomozás keretében minden jogállamiságnak megfelelően történt-e. <clears throat> Ön bizottságként valóban úgy érzi-e, hogy itt minden rendben történt, a felügyelő bizottság ismeretében is, tehát nem lát-e ott esetleg hiányosságokat. Van egy második kérdésem. Ön azt mondta, hogy a problémák nagy része abban állhat, hogy hogy egy régi rendszerről egy új rendszerre történő átállásról van szó a nyomozati eljárás keretében. Viszont a régi rendszer szerint, amikor a tanukat manipulálták, a telefonos beszélgetéseket is manipulálták, illetve az információkat elfették a bizottság elnöke előtt, illetve a főtitkáron keresztül jutott csak a bizottsághoz ez az információ. Ezek elfogadható nyomozati módszereke a régi eljárás értelmében, tehát ez legitim volt a régi eljárás értelmében. Ön hol látja a régi eljárásból adódó problémákat, illetve úgy érzi -e, hogy ezek a jogszabály sértések, amelyek bűncselekményeknek minősültek, Ezt ön elfogadhatónak tartja -e? 2012-ben történt mindez, és én voltam a jelentéstevője a mentesítésnek a bizottság számára, és nem érzem azt, hogy ezt súlyponttá kéne tenni a mentesítésben. És úgy érzem, hogy önök konkrétan nem eh, reagálnak a vádaskodásokra. Olyan vádaskodások lógnak itt a levegőben, amelyek igen súlyosak, és általános megfogalmazások mögé bújunk, ön azt mondja, hogy konstruktív akar lenni, ez nem jelenti azt, hogy vádaskodni kell, de természetesen vádaskodni kell, hogyha a jogállamiság ellen sért valaki, és ezeknek a vádaskodásoknak megalapozottaknak kell lenniük, illetve vádaknak. Tehát mi azt kérjük öntől, hogy az egyes felvetésekre konkrétabban reagáljon a vádakkal kapcsolatban, kérjük, hogy konkrétan reagáljon arra, hogy nyomozati eljárás keretében mi is történt pontosan. Elnök, köszönöm, még egy kollégának adok lehetőséget, utána pedig a válaszokat hallgatjuk meg. Balcsitis képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a biztosnak, hogy eljött a mai ülésre, azért, hogy ezt az ellentmondásos témát elemezze. Nagyon sok minden hangzott el az említett témában. A helyzet igen bonyolult, de nagyon fontos, hogy egész évben vitázzunk, és próbáljuk meg ezt a pontot tisztázni a vita végén. Úgy tűnik, hogy mi a szakbizottságban nem tudunk megoldást találni. Ön eddig megbízható biztos volt, jelentős hivatalt vezet, és a mai kijelentéseiből én úgy értettem, hogy ön tisztában van a feladataival. Említett bizonyos ellenmondásosságokat, bizonyos problémákra felhívta a figyelme, figyelmet. Én azt vártam volna öntől, hogy a felügyeti a kapcsolatban pontosabb kijelentéseket tegyen, illetve a főigazgató feladatával kapcsolatban, azért, hogy a korábbi problémák ne, ne ismétlődhessenek meg. Az Olaf reformjához a nagymértékben hozzájárult, de azt gondolom, hogy a politikai felelősséget is vállalnia kell. Ön hibás azért, hogy a bizottság elnökét nem tájékoztatta arról, hogy bizonyos esetekben nem jó egy adott személyt elítélni, anélkül, hogy a védkével tisztában lennénk. Én korábban minisztériumot vezettem, ugyanúgy, mint ön. A két intézményt meghívtál valaha magához, tehát a főigazgatót és a fegyelőbizottságot egyszerre, azért, hogy ők megállapodhassanak arról, hogy mi, kinek mi, mi is a feladata. Az egyik intézmény úgy érzi, hogy neki kell a nyomozatot végeznie, a másik intézmény pedig úgy érzi, hogy ez, ezen adott intézmény nem hivatott ezt a feladatot elvégezni. Még sem kapjuk meg a teljes információt, és nem tudjuk, hogy mi a feladatunk. Én azt kívánom önnek, hogy a jövőben megfelelő vitát tudjon szervezni azért, hogy minden kérdést tisztázni tudjunk illetve hogy a reformokról való megállapodás mindenki minél hamarabb megszülethessen, illetve hogy minél több csalási ügyletre sikerüljön fényt deríteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy most kéne megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen. Ami a belső eljárásokat illeti, számos kérdés vonatkozott erre a témára, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a parlament fogadja el azt, amiről a vita kilenc éven keresztül folyt, illetve tárgyalások. Kilenc éven keresztül tárgyaltunk és a javaslat, amelyben sikerült megállapodni a tanácssal, világos szabályokat fektet le a rendelet szintjén, illetve az OLAF a megvalósítása vonatkozó szabályozatokat fogadja el. Tudjuk, hogy a nyomozás területe nagyon dinamikusan fejlődött terület, és itt rugalmasságot is kell adni az OLAF-nak azért, hogy a kiigazításokat, a szabályokat megváltoztathassa olyan esetekben, amikor a helyzet megváltozik. Viszont az alapvető elvek a rendelet tervezetben kerültek rögzítésre, és ez volt a kompromisszum a tanács és a parlament között. Éppen ezért úgy érzem, hogy nagyon jó lenne, hogyha elfogadnák ezt a rendeletet, illetve a rendelet módosítását, és a stabilitást is szem előtt tartanák. Ami az információhoz való hozzáférést illeti, én erre már utalta, utaltam, és itt még egyszer hangsúlyozom a következőt. A felügyelő bizottságot arra kértem, hogy mutassa be a javaslatát. Ők szeretnének javítani az esetmenedzsment rendszerhez való hozzáférést illetően. És hogyha a felügyelő bizottság bemutatja majd a saját elképzeléseit arról, hogy hogyan nézzen ki ez a munkafeltétel, akkor lehetőség lesz arra, hogy a főigazgató és a felügyelőbizottság egy asztalhoz üljenek le, és megállapodjanak a konkrét szabályokban, azért, hogy a vitának véget lehessen vetni. Arról, hogy elégséges volt az információ, vagy sem, Ami az általános felvetést életi és Piper úr is kitért erre, azt gondolom, hogy itt nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy mit is jelent ez Olaf függetlensége. Nagyon rossz volna, ha én magam, vagy valaki kívülről beleavatkozna a nyomozati tevékenységbe, az Olaf nyomozati tevékenységébe. Éppen ezért a bíróságra kell hagyni a döntést. Most két bíróság van, egyrészt az Európai Bíróság és a Máltai Bíróság, amelyek foglalkoznak az említett problematikával. Tehát a politikusok politikai elképzelést alakítanak ki, de ez nem az ő feladatuk, hogy bíráskodjanak ebben a kérdésben, hanem a bíróság feladata dönteni arról, hogy az egyik vagy másik tevékenység fellépés tiszteletben tartotta-e az alapvető jogokat, avagy nem. Hiszen egyébként az olaf függetlenségébe avatkozunk vele. Politikusok szülőként, és természetesen ez a kötelességünk, tehát nekünk az a feladatunk, hogy a szabályokon javítsunk, ezeket módosítsuk, és természetesen bizottságként hajlandóak vagyunk ezzel a parlamenttel együttműködni a szabályok javításán. Tehát ez a mi feladatunk. Viszont a konkrét speciális helyzetekbe való beavatkozás, közvetlen beavatkozás a nyomozati tevékenységbe. Ez pedig tilos. A ház által elfogadott szabályok értelmében és a tanács által elfogadott rendelkezések értelmében. Éppen ezért én nem tudom kommentálni ennek az ügynek az egyes aspektusait. A Dali ügy aspektusairól van szó. Hiszen ezeket a kommenteket a bíróság is felhasználhatja. Nézzük csak meg a korábbi eseteket, illetve a bizottságmódlátát eset a múltban, amikor korábbi esetekben a bizottság ellen fordították ezeket a nyilatkozatokat. Hát azt gondolom, hogy itt legyünk világosak az Olafnak a függetlenségét meg kell őrizni, és a bíróság feladata az, hogy döntsön arról, hogy a szabályokat tiszteletben tartották-e, avagy sem. Ami Balcsitis kollega felvetését illeti, ő az információval, illetve a bizottság elnökének tájékoztatásával kapcsolatban tett fel kérdést. Azt gondolom, hogy itt van egy félreértés, és a helyzet értelmezésében is van egy félreértés. A standard eljárások értelmében a bizottság összes szolgálata, a főtitkár tájékoztatja a bizottsági főtitkárt a speciális helyzetekről, és a főigazgató a megfelelő eljárásoknak megfelelően lépett fel, tehát a főtitkárnak a feladata az, hogy informálja a bizottság elnökét az adott speciális esetről. Tehát itt egy félreértelmezésről is szó van. A főtitkár nem informálhatta a bizottság elnökét, ez nem igaz. Tehát ez egy igen fontos pont, Az Olaf azt mondta, hogy amikor a az elnököt tájékoztatják, akkor a főtitkár feladata biztosítani azt, hogy ő a bizottság elnökét informálja, és nem rejthet el semmiféle információt a bizottság elnöke előtt, illetve a biztosok kollégiuma előtt. Ez pedig egy alapvető szabály, alapvetően érvényes szabály ebben a helyzetben is. Ha mi abból indulunk ki, hogy az OLAF az érintett biztos tájékoztatja az összes nyomozás minden részletéről, akkor ez eh, nem elfogadható, elfogadhatatlan, hiszen ez politikai beavatkozást jelentene a nyomozati tevékenységbe. És úgy gondolom, hogy senki nem akarja azt, hogy ez a biztos eh, különösen nagy hatalomra tegyen szert, és mondjuk hozzáférjen az összes Olaf által rendelkezésre bocsátandó információhoz. Tehát Tehát, hogyha sikerül elfogadni az új szabályokat, akkor új speciális intézkedések bevezetésére kerülhet sor különböző kompetenciák egyensúlyának megtartására, és azt gondolom, hogy ez az egyetlen lehetséges járható út. Csak nagyon röviden. Biztos úr, ön egy nagyon hatalmas, nagy hatalommal rendelkező, biztos, erős, biztos, és a kérdésem a következő volt. Önnek a főnökét tájékoztatnia kell a különböző témákról, a bizottság elnökét, minden olyan egyes esetről, ami érinti a biztosok kollégiumát. Én legalábbis ezt gondolom. Kérdésem a következő volt. Ön meg hívott-e két szervet, azaz az Olafot mondjuk, és a főigazgatót, valamint a felügyelő bizottságot a saját kabinettjébe, azért, hogy a helyzetet ők együttesen tisztázhassák. Meghívta ezeket az említett szerveket, hiszen ön felel ezért a területért és az említett testületekért. Ami az első kérdést illeti, azt gondolom, hogy erre világosan választottam. A jelenlegi szabályok azt várják az értelmében az OLAF az érintett testületeket tájékoztat, neki tájékoztatnia kell. És a bizottságban a főtitkárnak kell ezeket az információkat eljutatni, természetesen vannak belső szabályok, amelyek értelmében a főtitkárnak kell tájékoztatni a bizottság elnökét, és ezeket a szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartották az említett esetben. Ami az Olaffal folytatott munkát illeti, a felügyeleti bizottságot, magát az Olafon. Én rendszeresen találkozom az a főigazgatójával, ővele és a csapatával rendszeresen találkozom, havonta legalább egyszer összeülünk, és a felügyelő bizottságot május 13-án találkoztam vele, márciusban előtte, tehát a problémákról szót ejtettünk mindkettőjükkel, és amikor szükség van rá, akkor természetesen bármikor hajlandó vagyok velük találkozni, olyan esetekben, amikor ők maguk között nem tudnak megállapodni. Köszönöm szépen. Geyer, Stars és Gessler kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm a magyarázatát. Néhány pontra azt mondanám, hogy egyet tudunk érteni, de vannak olyan dolgok, ahol különböző a vélemény. Kezdjük ott, ahol egyetértés van. Köszönöm, hogy még egyszer világosá tette azt, hogy meg kell állapítani, hogy volt-e vagy van-e alapjogi sértés, nem önnek, nem az Európai Parlamentnek, és nem az EPP munkacsoportjának a feladata ez, hanem a bíróságé. Ezt többször ismétlem, és e körben is, de viszonylag egyedül maradok ezzel a véleményemmel. Ez persze nem riaszt el, de talán segít, hogyha a másik oldal is megállapítja, hogy nyilvánvalóan azzal fogják vál, tehát számoljon azzal, hogy azzal fogják vádolni, hogy az alapjog sértést megpróbálja el titkolni, de hát ezzel meg kell tanulni bánni. Nézzük meg, meg azt, hogy hol van egyetértés. Hálás vagyok azért, hogy elmondta, hogy befolyásolja a még meglévő véleménykülönbségeket a, az OLAF és a vizsgálóbizottság között, felügyeleti bizottság között. A Költségvetés ellenőrző bizottság többször kérte, hogy az OLAF-nak több embere legyen a nyomozásokhoz. Ezt a főigazgató teljesítette, egészen addig ment, hogy az Olaf felügyelő vagy vizsgálati bizottságának a tagjait eh, számát csökkentette, nyilvánvalóan ezt eh, ez azonban elfogadhatatlan, hiszen akit felügyelnek, az nem rendelkezhet a felügyelők között, ezért teljes mértékben egyetértek önnel azzal, hogy a felügyeleti bizottság számára ugyanúgy meg kell kapnia a megfelelő létszámú alkalmazottat a munka elvégzéséhez. Ez ebben nincs vita, és többször beszéltünk már erről, hogy a bizottság akkor, hogyha majd arról van szó, hogy a, az egész apparátus, bizottsági apparátus személyzeti tervét állítja össze, akkor az operatív személyzetet az Olaf számára ne érintse a változtatás. Úgy gondolom ezzel teljes mértékben egyet tudunk érteni. A szükséges munkatársakat biztosítani kell a felügyeleti bizottsághoz. Ezek nagyon fontos kérdések ehhez ragaszkodni szeretnénk, és úgy gondolom, hogy mondhatjuk is azt, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy az OLAF vizsgálóbizottsága megfelelően végezze munkáját. A kifeketítések, amelyeket az OLAF tett, jó, hát nyilván mellettük szól, hogy az érintett személyek személyiségi jogait védeni kell, de hát nem tesz jó benyomást az, hogyha a felügyeleti bizottság egyik tagja egy olyan papírt emelít fel, amiben több a fekete, mint az olvasható. De hát nem a papírnak dolgoznak, itt is be, ez is egy olyan terület azonban, ahol beavatkozott, ezért is hálásak vagyunk. Az OLAF és az OLAF vizsgálóbizottság felügyelőbizottságának együttműködése kérdésében tulajdonképpen még van mit tennünk, a jelentést nagy elismeréssel olvastam, valóban javítást tapasztalható, de az a pont, ahol Keszler asszony azt mondta, hogy tulajdonképpen az együttműködés nem működik, annak ellen mondanék, lehet, hogy nem is lehet úgy együttműködni, hogyha az egyik, a másik, egyik szerv a másikat felügyeli, de azt, hogy ebből egyszerűen arra következtetni, hogy súlyos rendszerszerű problémák lennének, nos, hát úgy gondolom, hogy ez túl, túlzás. Mindent meg kell természetesen tenni annak érdekében, hogy a két testület együttműködése olyan legyen, hogy az egyiknek a függetlensége megmaradjon, a másiknak pedig lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az Olafot ellenőrizze. Nos, ez az egyetlen eszközünk arra, hogy megnézzük, hogy azok az apokaliptikus tervezetek, amelyeket Gressler kollega tervezett, eh, vagy bocsánat, szenáriók ne váljanak valóra. Az Olaf Supervisory Bizottsága az egyetlen fegyverünk. Ez ellen is nekünk bíznunk el abban, hogy jól végzik munkájukat. A határértékekről egy szót. E szakbizottságban senki nem feltételezni azt hiszem azt, hogy az Olaf csak egy bizonyos határérték fölött kezdi el a nyomozást. A szociáldemokraták, a frakcióm el parlamentben azt hiszem, hogy pokolá tenni annak a bizottságnak az életét, amely a parlamentben ezt megengedni. Az Olaf legalábbis a, az anyanyelviek azt mondják, hogy a jelenlegi megfogalmazásában nincsen szó határértékekről, de az tény és való, hogy akkor ezt egyértelműen eh, meg kell fogalmazni. Nem nincsen semmiféle véleménykülönbség, megfelelő helyen vizsg- eh, tisztázni kell, és ezt holnap majd a főtitkától is szeretném hallani. Ha a csalók Európában úgy tudják, hogy egymillió millió alatti károkozásnál nem kezdenek el nyomozni, hát ez olyan állapot, vagy olyan helyzet, amit nem fogadhatunk el, de úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás nem is erre gondol, de mint mondtam, azért jobb, hogyha ezt tisztázzuk. Nézzük akkor az OLAF felügyeleti bizottságát. Ezt a perspektívát, a helikopter perspektívát én nem igazán tenném magamévá. A lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy egyes jelentéseket megvizsgáljanak azért, hogy példaértékűen megvizsgálják, hogy megfelelően működnek-e a dolgok. Ez nem jelentheti azonban fordítva azt, hogy az OLA felügyeleti bizottsága minden egyes esetet egyenként újra meg újra ellenőriz. Nos, ez olyan elképzelés, amelyet néhány kollega már így értelmez. Az OLAF felügyelető bizottsága intézményesen sem lesz erre képes, tehát a forrása nincs meg rá, és hát nem is ez a feladata, nem is ez a megbízása. Végül tudnunk kell azonban, hogy rendszerszerű problémák vannak-e tehát, és biztos úr, ezzel kapcsolatban valóban a szabályokat kell ehhez módosítsuk. Köszönöm. Köszönöm a következő Bárc Tász. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Biztos úr, a múlt héten a plenárison, a vitában az adókról, meg az adóparadicsomokról beszéltem, és közvetlenül a vita után hozzászólt, és szerettem volna reagálni, nagyon pozitívnak tartom, amit mondott, örültem neki, Ma azonban egy kicsit, mintha eltávolodott volna attól. Megértem persze, hogy a Poncius Pilátus szerepét kell játszania, hogy Grészle asszony Krisztus vagy keresztény kifejezésekhez tartsak magunkat. Poncius Pilátusként mondta el az első hozzászólását, és azt, és tulajdonképpen azt mutatja az is, ahogy a felügyeleti bizottságról beszélt és a tagjairól. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez őszintén szólva eh, nem célra vezető felfogás. Az a hang nem, ahogy mondta, nem is annyira a szavak, vagy az a, az a mód, ahogy mondta, és amilyen környezetben mondta a bizottságban, valószínűleg eh, a főnöke miatt, Barozó úr miatt, és eh, hátszerével mondta, nem hinném én azt, hogy a, a felügyelő bizottságnak a tagjai teljesen hülyék, idióták lennének. Nem, hát azok magasrangú rendőrtisztek, jogászok, akik a munkájukon kívül plusz időt fordítanak arra, hogy néhány dolgot helyre rakjanak. A meghallgatás során azt mondta a Dali esetről, illetve ezzel kapcsolatban rákérdeztem hogy mit tesz annak érdekében, hogy ezt az Olafnál nyomon kövessék, és azt mondták, hogy az Olaf független, és itt is megismételte ezt. Ez igaz? De úgy gondolom, hogy a parlamentnek egyetlen egy tagja sem kérdezne arra rá, vagy kérdőjelezné meg azt, hogy egy folyamatban lévő vizsgálatba avatkozzon be, ezt senki nem mondta. De tény az, hogy ebben az ügyben, például a Dáli ügyben, két bíróság is érintett, az Európai Uniós és a Máltai. A Zola felvégezte a dolgát, ön pedig azt mondja, hogy ezután majd most ítélkezik a bíróság Poncius Pilátus. Én más szemmel látom ezt Szemeta úr. Én úgy gondolom, hogy a bizottság feladata, legalábbis azt mondta mindig, hogy a bizottság a szerződések őre. A bizottságnak ez az egyik dolga, hogy a javaslatokat beterjessze, de a feladata az, hogy felügyelje azt, hogy a, fel, a, fel, a szerződést és a rendeleteket, szabályokat, törvényeket betartsák. És ilyen helyzetben, ha ezt sértik, akkor közbe kell lépniük. Tudom, hogy ez nagyon érzékeny ügy, a Dali körüli ügy, és az, hogyha átadják az igazságügyi szerveknek, hát akkor nyilván logikus, hogy a biztos, aki az Olafért felel, azt ne, nem értem, hogy miért nem vonták be, és azt, is, azt azonban megértem, hogy a főnökét védenie kell. Az Olaf rendeleten belül, ami bármi történhet, azt nagyon alaposan és, és aprólékosan megvizsgálják, hogy mi az, ami megtörtént, melyik az a vizsgálat, ami nem volt tökéletes, és egyetértek, én sem gondolom azt, hogy a felügyeleti bizottságnak be kellene tekintenie minden egyes vizsgálatba. De ez a Dáli ügy, ez egy speciális eset volt, annyira speciális, hogy maga a főigazgató közbelépett akkor, amikor a felügyeleti bizottság kérdéseket tett fel. Maga Olaf is úgy mondta, hogy ez egy nagyon fontos vizsgálat volt, nyomozás. Úgy gondolom, hogy éppen ezért a bizottság feladata, hogy megnézze, hogy az Olaf rendeleten belül most van egy ilyen testület, aminek a feladata az ellenőrzés, és az Európai Bizottságnak ezt kell tudni biztosítania. A felügyeleti bizottság felügyeletet kell, hogy gyakoroljon. Az 1, 2, 3, 4, 4-es bekezdésekben, a negyedik bevezetésében ezeket a feladatokat írják le, az OLAF függetlenségét, a rendelet megfelelő végrehajtását, az eljárások helyességét. Ez lenne a feladat, de a bizottság nem tett mégsem semmit azt kockáztatta, hogy rossz legyen a vizsgálat, rossz vizsgálati eredményt bíróságra küldték, és mi lesz ennek az eredménye? Semmi más, mint az, hogy a két bíró, eh, bíróság, vagy mindkettő, a kettő közül az egyik azt fogja mondani, hogy nem volt semmi. Akkor viszont bajban leszünk. Tehát a felügyelet, a szerződés őre hogyha valamit átad a bíróságnak, egy ilyen érzékeny esetet különösen, akkor gondolom mindezt meg kellett volna tennie. Ön azt mondja, hogy a felügyeleti bizottságnak szisztematikus problémákat, rendszerszerű problémákat kell feltárni, azt meg is tették. A 2012-es vélemény, ami a Dali esetre vonatkozott, attól most függetlenül itt van az éves jelentés, amiről ma szólunk, és Geyer úrnak igaza van, egyéves, tehát azután, hogy egy évig dolgoztunk az Olávnál, most pozitív dolgok vannak az éves jelentésben. Hát sokkolna, hogyha nem lenne pozitív dolog benne. Persze, az is van benne, de van egy számos, egy sor olyan dolog is, ami negatívnak tekinthető. És hát kérdés, hogy a, biztos, a biztoshoz tartozik az Olaf, az Olaf elolvassa a jelentést, Balcitis úr határozottan rákérdez arra, hogy mit tett ön azért, hogy a feleket összehozza. Leültesse, mire azt mondja, hogy sokat tettem. Beszélek az, Ola, az Olaf igazgatóval, beszélek a, a felügyeleti bizottsággal, de a kérdés az az volt, hogy mit tett azért, hogy összehozza őket játszott-e valamilyen szerepet abban, hogy összehozza őket, vagy biztosított ez, vagy pedig egyszerűen csak kívülről figyelte, hogy itt van egy kis információ, és ott van egy kis információ. A kérdésem határozott. Azt mondta, hogy a, az előző felügyeleti bizottság javaslata volt ez ahol eh, a vizsgálat, az, hogy a vizsgálatoknak határértéket eh, szabjanak meg. De az emberek eh, véleménye, a közvélemény azonban nyilvánvalóan elfogadhatatlanak tartja ezt az igen magas határértéket. Kérdésem, mit tesz ezzel? Az Olaf rendelet maga ön kérdezi tőlünk, és ugye nem tudunk-e szakbizottságban vagy a parlamenten belül egyetérteni ebben, vagy egy vélemény, hogy mi legyen ez szöveggel. Én azt teszem, amit az előadó javasol, én többször részt vettem a tárgyalásokon ugyan, és, de úgy gondolom, hogy az ezéves jelentésben nagyon sok mindent leszűrhetünk a Dáli esetből is, ami nagyon különleges, és nem vagyok kész arra sem a frakcióm, hogy új rendeletet jóvá hagyjunk, hogyha az 5-6-7-10 évvel ezelőtti helyzetet tükről. Le kell végre vonni a következtetéseket, vagy a tanulságot abból, ami történt, és a tanácssal együtt meg kell nézni, hogy a felügyeleti bizottság és az OLAF főigazgatója között milyen együttműködés lehet, és egy sor egyéb dologot, hogy mit lehet, mit nem. Ez alapján meg kell tudnunk ezt határozni, és most abba is adjon. Köszönöm. Kollégém. Köszönöm szépen, Stász kolléga. Még van egy külön napi rendi pontunk az OLAF szabályzatával kapcsolatban, ami szóba került a, az azzal időspórolhatnánk most, de most a felügyeletet, illetően a felügyeletről készült jelentést, illetően Gressle asszony, és még egy hozzászóló kérnek szólt. Gressle asszony. Köszönöm szépen. Pontius Pilatus elég buta szerepet játszott, és katolikusként én mindenkit lebeszélnék arról, hogy Pontius Pilátus szerepét vállalja magára. Nos, két szervezetünk van, akik sohasem tévednek, az egyik a, pó, a pápa, a másik az Olaf. Soha nem értem ezt. Minden egyes rendszerben van ügyész és bíró. Az önök rendszerében pedig azt mondják egyszerűen, hogy ezt a szabályt, ezt a törvényt nem tartottak be. Igen, én is azt mondom, hogy itt volt valami, amit nem tartottak be. Vagy például, amikor az Olaf Máltán tevékenykedett, nem tartották be a máltai jogszabályokat. Ugyan ez vonatkozik az olaf belgiumi tevékenységére. Az Európai Unió alapkartáját nem tartották be a telefonbeszélgetések kapcsán. Vagy az, hogy a telefon bekötési adatokat hogyan vizsgálták ki, ott nem tartották tiszteletben a magánélethez való jogot Máltán. Tehát minden egyes törvény mögött van egy főügyész, van egy, vagy egy bíró. Ez az elképzelésük? Ilyen abszurd érveléssel élnek? Nyilvánvaló, hogy tudom, hogy hogy néz ki az ügy Luxemburgban. Tudom, hogy a túlélésért küzdenek ezért csak azt tudom ajánlani, hogy a kármentesítés most végezzék el most, mert ha nem teszik meg, akkor halálos kimenetelő lesz az önök számára. Még egyszer, hogy Stász úr is mondta. Nem azt kérjük öntől, hogy egy folyó eljárásba avatkozzon be. De ezek a havi találkozók, amiknek semmi értelme nincs egyébként, hogyha nem avatkozik be az Olaf munkájába, hogyha annyira független az Olaf. Kérem, mutassam meg azt, hogy ön a felelős biztosa az Olafnak, és vállalja ezt a felelősséget. Egyébként szerettem volna azt is, hogy a január 29-i jelentést, amit a felügyelőbizottságról állítottak össze, azt is megkapjuk. Semeta úr, már teljes irónia nélkül kezdtek együtt érezni önnel. Írtam egy levelet a bizottságnak, hogy ki látta ezt a jelentést. A bizottság azt mondja ma, Köszönjük szépen a levelét, és csak a jogi szolgálatnak a fő igazgatója férhet hozzá ehhez a dokumentumhoz. Még ön sem, tehát pedig ezt elvártam volna. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Szávané kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy ellátogatott ide hozzánk. Visszatérnék arra, amit Gányár kolléga mondott. Gressle asszony apokaliptikus elképzeléseiről. Ő így hívta őket, és hogy néhány kolléga azt gondolja, hogy a felügyelőbizottság minden egyes folyó Olaf ügybe betekintést nyerjen. Én nem hiszem, hogy bárki olyan naív lenne itt ebben a teremben, hogy azt gondolná, hogy ez kellene, hogy legyen a helyzet. De őszintén szólva, és biztos úr, ez önhöz is szól, de hagyd mondjam el először. Ez pontosan az, amire nincs szükségünk. Nem kell ez a ködösítés, hiszen az állampolgárok figyelnek minket, és már többször elmondtam ebben a házban. Azok, akik megválasztottak, akik kértek minket, ők figyelik a tevékenységünket, és nem tetszik nekik, amit látnak. Úgyhogy nincsen kérdésem felé biztos úr, hanem van egy őszinte, majd hogy nem kétségbe esett kérésem. Kérem, értse meg, hogy ez az ügy kiemelkedő fontosságú. Akár tetszik, akár nem, ennek lesznek politikai implikációi <clears throat> mindenki számára, teljesen függetlenül attól, hogy melyik párthoz tartozik, vagy milyen nézetei vannak. Tehát ezt nem lehet félváról venni, és még komolyan ki kell vizsgálni, és minden elemeit. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Szárvámi kolléga. Akkor most hallottunk jó néhány kérdést. Semeta, biztos úr, megtenni, hogy válaszol? Igen, elég sok kérdés érkezett. Horizontálisan közelíteném meg ezt a küszöbb kérdést, ezt Gájer úr említette, és Stász úr is. Tisztázunk valamit. Ezek az adatok, ezek nem küszöböt jelentenek. 2012-ben minden folyó ügy vizsgálatnak a 46%-a, legyen szó strukturális alapokról vagy a vámügyekről, úgy került megnyitásra, hogy még nem tudhattuk, hogy mi lesz a pénzügyi hatása, és hogy ez a pénzügyi hatás az úgynevezett küszöb alá esik majd. De én úgy gondolom, hogy az OLAF és a bizottság összeülhetnek és megvitathatják, hogy a politikai prioritásokat hogyan jelöljék ki. És természetesen én ezt mondom el az irányít, az vizsgálóbizottságnak is, hogy Van megoldás arra, hogy hogyan javítsunk a helyzeten. Csak, megint csak kell, hogy hangsúlyozom, 2012-ben kétszer több vizsgálatot kezdtünk az említett két területen, mint 2011-ben. 46%-át ezeknek a vizsgálatoknak úgy nyitottuk meg, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz a pénzügyi hatása, vagy hogy a pénzügyi hatás a küszöb alatt lesz. Tehát ami a vizsgálati politikai prioritásokat illeti, nagyon sok kritériumot veszünk figyelembe, és így dönti el az Olaf, hogy elindítjuk a vizsgálatot, vagy sem. Ha nem nyitunk meg egy vizsgálatot, az nem azt jelenti, hogy senki nem fogja elvégezni ezt a munkát, csak azt mondja, azt mutatja, hogy nemzeti hatóságoknak küldjük a vizsgálati anyagot, és nekik kell eldönteniük, hogy mit tegyenek abban a specifikus esetben. Tehát büntetlenség, mint olyan, nincs. Vannak eljárások, amik egyértelműek. és szerintem ez egyértelművé teszi a helyzetet. De persze semmi nem tökéletes, és további szabályokon kell munkálkodnunk. A vizsgálati kiválasztási procedúra prioritásait, illetve rendben, tegyük ezt meg. És akkor majd erről informáljuk az Olafnak a főigazgatóját is. De ne értsünk félre semmit. Én használtam azt a kifejezést, hogy nézet a vizsgálóbizottságot illetően. De A felügyelőbizottságnak az a szerepe, hogy szisztematikusan értékelje az Olaf teljesítményét, de ez nem jelenti azt, hogy eseteket eseti alapon nem vizsgálhatnak ki. Nem, pont ellenkezőleg a felügyelőbizottság eseteket külön-külön kivizsgálhat annak érdekében, hogy rendszer következtetéseket vonjon le. És elősegítjük ezt a munkájukat, és mi úgy is gondoljuk, hogy javítanunk kell a hozzáférésüket, és én arra ösztönzöm a felügyelő bizottságot, hogy legyenek aktívabbak. Amikor a rendszer hibákat elemzik a vizsgálatuk során. Mert természetesen pont az a szerepük, hogy felderítsek, hogy vannak-e rendszerhibák ezen a területen. Bár Stasznak a kérdés ehhez kapcsolódik, a szabályzatot és a szabályokat illetően. Nos, mi kilenc évig tárgyaltuk ezt a szabályzatot, és végül politikai megegyezés született ezt illetve. De szerintem azért az nagyon fontos, hogy bebetonozzuk ezt az egyezményt, ahhoz, hogy tovább haladhassunk. Persze a következő napi rendi pontunkban erről még szó esik majd, de nagyon nehéz elképzelni ezt a helyzetet, hogy kilenc évig tárgyaltuk ezt a szabályzatot, és most meg néhány hónap alatt lezárjuk csak azzal, hogy módosításokat javaslunk. Számomra ez úgy tűnik, hogy az azt mondanom, hogy nem lesz szabályzatunk. Mert ha a tanács nem ért egyet a módosító indítványokkal, akkor egyértelmű szabályok vannak, ha nem születik egy egyezmény egy bizonyos időn belül, akkor nem tudjuk meghozni ezt a döntést. És a semmibe megy kilenc év munkája. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell mindent megpróbálnunk. Több mint 200 kérdést küldtek el nekünk konkrét témakörökben. És hát itt van akkor ez a kérdőív, és a bizottság alkalmazottai, és az illetékesek válaszokat fognak adni, de lehet, hogy ezek a válaszok megmutathatják az utat, hogy az Olaf szabályzatot hogyan kellene megreformálnunk. most véglegesítjük az európai közbeszerző pozíciójára vonatkozó javaslatunkat, az Európai Főügyész Hivatalára vonatkozó javaslatunkat, és mi mindent megteszünk, hogy a szolaf szabályzatot ehhez igazítsuk. De ami nagyon fontos, hogy amit már elfogadtunk, azt kövessük, és ne húzzuk örökösen a tárgyalásokat, hiszen már második olvasatban vagyunk. Hiszen ez egyszerűen csak az erőfeszítéseink elpocséklása lenne. Aztán az alkalmazottakat, illetően Gájer úr, köszönöm a szavait. Igaz, hogy az Olaf reformjának az egyik célkitűzése az volt, hogy több erőforrás biztosítsunk a feltáró tevékenységekre. És ez meg is történt, ennek megfelelően reformáltuk meg az alapot, ami pedig a felügyelőbizottság személyzeti állományát illeti, ezt a legrövidebb időn belül megoldjuk ezt a kérdést, és már nem lesz probléma. Persze azt azért tudják, hogy a bizottság is elkötelezte magát, hogy csökkenti az alkalmazottai számát, az erőforrásokat, és nem könnyű erre megoldást találni, de szerintem a legrövidebb időn belül találunk megoldást. Aztán a felügyelőbizottság tagjait illetően Ön mondta, én pedig teljes mértékben az ellenkezőjét gondolom. Én azt gondolom, hogy a felügyelőbizottság nagyon is értékes munkát végez Tász úr. Pontosan erről beszéltem május 14-én a felügyelőbizottsággal. Hogy a felügyelőknek és a felügyelteknek a véleménye, mind a kettőt figyelembe kell venni. Együtt kell, hogy működjön a felügyelő és a felügyelt. Szerintem nagyon tapasztalt kollégáink vannak a felügyelőbizottságban, és én üdvözlöm a munkájukat. De ez nem jelenti azt, hogy néha nem ütközhetnek meg a vélemények a felügyelt és a felügyelő között és nagyon fontos, hogy konstruktív megközelítést alkalmazzunk. És megoldásokat keressünk azokon a területeken, ahol a vélemények eltérnek. Nagyon sok esetben már megoldódtak ezek a vélemény eltérések, és a felügyelőbizottság észrevételeinek megfelelően az OLAF intézkedéseket tett, például a dokumentumból való kihúzásokat illetően. Ez megoldódott. Az esetek dokumentumainak való hozzáférését illetően is az Olaf készen áll az alkalmazkodásra, és így tovább. Végül Kressle asszony kommentárjait illetően, a szabályokat és a jogszabályokat illetően. Erre csak azt tudom mondani, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azt mondhatnánk, vagy eldönthetnénk, hogy egy ország vagy másik ország jogrendszerét preferáljuk. Ez nem a bizottság feladata, ez a bíróságok feladata, és a bírósági eljárások folynak, majd meglátjuk az eredményüket. De időközben a mi szerepünk, mint politikusoké, az az, hogy a jogi kereteket javítsuk. Nem sokára eljövök egy javaslattal az európai főügyészt illetően, és elképzeléseket hozok azt illetően, hogy hogyan javíthatjuk a szerepünket. Ez a politikusok feladata. Köszönöm. And, uh, well... És persze ennek is két oldala van. Nagyon fontos, hogy a felügyelőbizottság és az OLAF is független testületek. Mind a két oldalt meghívhatom egy ülésre, de ők döntik el, hogy hogy is fejezem ki magam, hogy elfogadják-e a közvetítő szerepemet. Én dolgoztam mind a két féllel, az irányít, a felügyelőbizottsággal is, és az olaf is, és előre is haladtunk. Ha mind a két oldal egyetért, akkor persze megvitathatjuk a kérdéseket, amelyek mind a két felett érintik. Mr. Commissioner Shemeta, thank you. Tisztelt Semeta biztos, köszönjük szépen, hogy eljött a vitára. Engedjék meg, hogy összefoglaljam a teljes vitát. Először is a ma délutáni vita azt mutatta, hogy ebben a szakbizottságban egyre nagyobb az aggály, és ez frakciókon átmenően igaz, ami a vita bizonyos politikai részét illeti, viszont a szakbizottságunk egységes abban a kérdésben, hogy igenis egyre aggasztóbb események merülnek fel, és 100, illetve 200 kérdést juttattunk el a bizottsághoz, az Olafhoz és a felügyeleti bizottsághoz, és ez is csak ezt az aggodalmat tükrözi. Ami a felügyelő bizottság éves jelentését illeti, tehát ez egy olyan pont, amit feltétlenül hangsúlyozni szeretnék. A második pont Nyitott vita zajlik az OLAF szerepéről és a felügyelőbizottság szerepéről, illetve más intézmények szerepéről. Hát lehet, hogy részleteket kéne megemlítenünk, illetve részletekbe kell bocsátkoznunk a következő napi rendel kapcsolatban. Ebben a szakbizottságban a túlnyomó többség úgy érzi, hogy egy működő felügyelőbizottságot szeretne, az OLAF független, de a felügyelőbizottság szintén független, ön az imént hangsúlyozta ezt. Tehát itt a súlyok ellensúlyok kérdéséről is szó van, tehát valakinek ellenőriznie kell magát az ellenőrzőt, és a felügyelő bizottság hogyan tudja megítélni a rendszerszerű kockázatot, hogyha nem képesek bizonyos eseteknek utána járni. Tehát nagyon fontos, hogy szervezeti szempontból is függetlenek legyenek, és dönteni tudjanak saját módszereikről. Egyébként nem tudják betölteni a felügyeleti szerepet. Azt gondolom, hogy ez világos. Ha pedig ez nem eléggé világos, akkor a vita során erre még célszerű később is visszatérni. hiszen ezek mind a megoldás részét képezhetik. A harmadik pont, amit fontosnak tartanék megemlíteni, az Olaf független, viszont van egy kapcsolódási pont a bizottsághoz. Ami pedig a parlamentet illeti, mi a bizottságot fogjuk megszólítani. Tehát mi úgy érezzük, hogy önök nem csak az Olaf eljárásaiért felelnek egyetlen esetért, hanem az intézményi keret képességéért is. Hát ön felelős a szerződésért, illetve a szerződés őrzőjeként a szerződés megvalósulásáért, a jogalkotási keretért, és számunkra ön az első kontakt személy, tehát mi önhöz fordulunk, amikor megvalósításbeli kérdésekről van szó. Éppen ezért részt kell vennünk a megoldás keresésében. Köszönöm szépen! Áttérünk a következő témára. Szeretettel köszöntöm Edith Örnit, remélem jól ejtettem a nevét, a tanács képviseletében ő a költségvetési attasé, az ír állandó képviselet munkatársa, és a csalás elleni küzdelem témájáért felelős szakértő. Először a jelentéstevőnek adom meg a szónak, Gressle asszony. Két anyagot szeretnék megemlíteni, az egyik az egy munkadokumentum, amelyben a módosítókat mutatom be, illetve második olvasatra teszünk ajánlást, mind a két anyag tulajdonképpen összetartozik, és a levél, amit a soros elnökségnek írt az elnökünk, és szerepel mindebben tehát a munkadokumentum után a módosító plenárisra kerülnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy én, mint jelentéstevő fontosnak tartom a második olvasatra történő javaslatot, illetve fontosnak tartom azt, hogy ezt eh, egyöntetően fogadjuk el, azért, hogy a trialógust elősegítsük, illetve ne veszélyeztessük eljárásbeli szempontból. Kedves kollégák, nagyon sok időt szentem az Olaf reformjára, energiát, időt nem kímélve, 120 módosító indítványt dolgoztam ki 2008-ban, és 95%-os többséget kapott, kaptak ezek a módosítók, a bizottságot arra kényszerítettük, és semmit biztos is érintett volt, hogy elfogadják a módosítóinkat és utána pedig egy hosszasabb dialógus eljárás során tárgyaltuk le a pontos szövegezést. Én nagyjából elégedett voltam az eredménnyel, és szerettem volna mindezt így hagyni. Talán emlékeznek arra, hogy sokáig vonakodtam attól, hogy ezt a szöveget megváltoztassuk. Azonban később be kellett látnom azt, hogy a módosítás jobb, és jobb, ha második olvasatba megyünk. Ez nem furcsa dolog, éppen ezért a tanácstól azt szeretném kérni, hogy próbáljuk meg a szöveget javítani a tapasztalatok alapján, amelyeket időközben szereztünk. Ez az eljárás joggal összeegyeztethető, és tudom, hogy a tanácsi munkacsoport nem különösebben lelkes, én magam is ugyanígy reagálnék az önök helyében, de kedves kollégák, hogyha a szöveget így hagyjuk jelenlegi formájukban, akkor azokkal a problémákkal még sokáig küzdködni fogunk, amelyeket az imént megemlítettem. Tehát én így értelmezem ezt a kérdést. Négy módosítóról van szó konkrétan, én ezeket minősítettem. A legfontosabb az első, a munkadokumentumban ez szerepel is a négyes oldalon. Itt felruházzuk a felügyelő bizottságot azzal a joggal, hogy kérjen olyan szövegeket, amelyekre szükség van a munkájához. Hogyha ezt eh, nem tesszük lehetővé, akkor folytatódni fog a főigazgatóval folytatott vita, és a küzdelem, tehát minden marad ahogy most van. A második módosító, in, eh, módosító indítvány nagyon fontos vitatott pontot hivatott tisztázni a jelenlegi Olaf rendeletben, az az, hogy mely ponton kell a fegyelőbizottságot bekapcsolni a, folyam, folyamatba, az Európai Bíróság ezt a pontot tisztázza, és mi azt mondjuk, hogy e, ehhez az esethez e, nyúlunk, tehát a nemzeti hatóságokhoz eljuttatott e, anyagokat a felügyelőbizottság is meg kell, hogy kapja. A bizottság, ez a bizottság tehát ex post módon működik, és ez elkerülné a jelenleg vitatott pontot. Nagyon fontos, hogy itt világosan fogalmazzunk, egyébként nem fogjuk ö, tudni csökkenteni a vitatott pontok arányát. A legalitás ellenőrzése az Olafnak nagy problémái vannak, hiszen az az egység, amely eddig eh, foglalkozott a legalitás vizsgálatával, a Magistrates Unit, ezt feloldották, illetve megszűnt. Mi garantálni szeretnénk azt, hogy a hivatal tartja magát a joghoz, a hatályos joghoz. Egyébként számíthatunk egyes eh, peres eljárásokra, vagy pedig jogtalansági esetekre. Jelenleg vannak olyanok, akik az EU-nál dolgoznak, de nem tudnak megfelelően védekezni, és én ezt nem tartom jogszerűnek, ha nem tudnak az érintettek védekezni. Tehát mindenkinek tartania kell magát a teljes joghoz. Ez a harmadik módosító indítvány, a négyes módosító indítvány pedig egy olyan módosító, amelyet a szocialisták nyújtottak be, az ISZIP-re, a korábbi kézikönyvre vonatkozik ez a módosító, el kell, hogy mondjam, hogy az ilyen típusú dolgok általában a parlament asztalára tartoznak. Én nagyon jól tudom, hogy itt a szabályozás nem könnyű, és elmondtuk azt, hogy delegált jogi aktust tegyen az ISZIP-ből. A szocialisták azt kérték, hogy együttdöntési eljárás szülessen az ISZIP-ről. Mi delegált jogi aktust szerettünk volna és hogyha ez megvalósul, a delegált jogi aktus, akkor nekünk továbbra is marad jogosítványunk arra, hogy beavatkozzunk ezekbe a kérdésekbe. Ez a tanács érdekében is áll. Úgy érzem, technikai módosító indítványokat nyújtottunk be, mert láttuk azt, hogy az emberek nem élveznek védelmet a tagországokban, illetve elégtelen védelmet kapnak csak. Úgy érzem, hogy mértékletesek a módosító indítványok, csak a szükségesre összpontosítottunk, és én is megpróbáltam mindenre összpontosítani, ami a jelenlegi OLAF rendeletben a tisztázatlan pontok kiküszöbölésére irányul. Olyan technikai jellegű módosítókról van szó, amelyet a négy módosító összegez. A háznak itt kevés veszítenője van, egy harmadik olvasatot is előírtunk az eljárásban. Én nem vagyok pessimista, és azt gondolom, hogy saját munkánkat könnyítjük meg azzal, hogyha ezeket a módosítókat átvesszük. Én a plenárison ezt így fogom bemutatni, amely frakció ezeket hajlandó támogatni, kérem jelezze felém, kérek mindenkit arra, ezt próbálja meg elfogadni, és jelentéstevőként azt tanácsolom mindenkinek, hogy próbálja meg ezeket a módosítókat elfogadni, nagyon remélem, hogy a többség ezt el tudja fogadni, hiszen saját magunknak tartozunk azzal, hogy egy hatékony olafot állítsunk fel, hiszen nem várhatjuk meg az európai főügyészt. Lehet, hogy még 10-15 évben is kerül majd az, amíg sikerül ezt a hivatalt felállítani. Tehát ha eljárásbeli szempontból ezeket a hiányosságokat meg tudjuk szüntetni, akkor ezt feltétlenül tegyük meg. Gájer kolléga a következő a hozzászólók listáján. Csak azért kértem szót, mert úgy éreztem, hogy te a 15-ös pontot elintézetnek tekintetted, de ez egy félreértés volt a részemről. Biztos úr, mi a tanácshoz is fordultunk önhöz is, és Edith Törni asszonyt hívtuk meg ebben a témában azért, hogy itt egy párbeszéd eh, valósuljon meg, megismer, megismerhessük egymás érvelését, és kérem először a biztos urat, majd a tanácsot, hogy foglaljanak állást. Hallották a jelentéstevő javaslatait, hallották a korábbi vitát, és természetesen továbbra is reméljük azt, hogy sikerül megoldást találnunk az összes érintett érdekében. Um, thank you very much, uh, and I think that... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk már az OLAF szabályozók közül. Az első ide tartozó napi rendi pont alapján, úgyhogy közvetlenül rá is térnék. Ezért a lényegre. Korábbi hozzászólásomban már elmondtam, hogy miért nem tartom jónak a kompromisszumot. Illetve miért gondolom úgy, hogy a kompromisszumhoz nem kellene hozzá nyúlni. Először is a tárgyalások eleje óta a tanács és a parlament különbözőképpen értelmezte a bizottság szerepét, a szakbizottság ennek a szakbizottságnak a szerepét jelentős jogköröket akarta a vizsgálatokra vonatkozóan adni míg az EU bizottság inkább, és a tanács egyfajta monitoring bizottságként a problémák meghatározását látja a bizottság feladatának. Az intézményi környezet alapján sem lehet az egyes OLAF vizsgálatokat külön-külön e bizottságnak ellenőriznie, hiszen ezt a munkát a tagok a hivatalos egyéb munkájuk mellett végezzék, és nem lehet ezt a felelősséget rájuk róni. A, a vizsgálati eljárásokra vonatkozó instrukciók jellege miatt az ICEPek miatt a tanács és a parlament egymásnak ellenmondó véleményeket dolgozott ki. A tanács úgy gondolta, hogy ezeket a kérdéseket az OLAF főigazgató és a vezetése kell, hogy hagyjuk a megfelelő rugalmasság érdekében a vizsgálatok során, a nyomozás során, az intézmények pedig egyfajta szabályozói keretet kell, hogy meghatározzanak a parlament szerint, amelyet a az Olaf nagyon szűken értelmezhetett volna. Lényegesnek tartjuk azokat a garanciákat, amelyeket a jogszabálytervezet is tartalmaz. Az ICP-ek ezért a jövőben elsősorban eljárásbeli dolgokra vonatkoznak, és nem befolyásolják az alapvető jogok védelmét. A jogszerűség áttekintését is említi a jogszabály, de az a főigazgatóra hagyják, hogy meghatározzák pontosan, hogy ezt hogyan szervezi. A félreértések elkerülése véget semmiképp sem vitatom a parlament jogát, hogy módosítókat nyújtson be második olvasatban. Ez a jog a szerződésből származik. Amit megkérdőjelezek, az az, hogy ez lenne a legjobb módja a közös cél elérésének, azaz annak, hogy az olaf munkáját javítsuk. Attól tartok, hogyha a parlament plenárisa további módosítókat fogad el, akkor annak az lesz az eredménye, hogy egyszerűen megbukik a reform. Az egyeztetési eljárás, amelyet a szerződésre azokra az esetekre biztosít, ahol második olvasatra nincs megállapodás. Nagyon szoros határidőkkel dolgozik. Az intézményeknek összesen 12 hete van a kompromisszumra. nem kell úgy gondolom túl sokat gondolkozni, akkor hogyha végig gondoljuk, hogyha 7 évbe tart az első kompromisszum, akkor a kompromisszumok 12 hét alatti áttekintése igencsak csekélyesélyekkel kesegtet. Ennek az lesz a következménye, hogy a bizottság javaslatát elutasítják, és nem lesz lehetőség arra, hogy a tárgyalásokat újra megnyitsuk. Minden eddigi eredmény az elmúlt évek során elért eredmény a szabályozói keretben, az OLAF alapvető jogok védelmében és hatékonyságában elvész. Lássunk világosan, mit jelent ez. Először is nem tudjuk tisztázni az, eljár, az érintett személyek eljárásbeli jogait. Önök is tudják, hogy a jelenlegi jogszabályok alig tartalmaznak erre vonatkozó rendelkezéseket, különösen annak a vitának a tükrében, amely az elmúlt hónapokban zajlott, nem látom azt, hogy hogyan lehetne igazolni azt, hogy nem tudunk tovább lépni. Másodszorban a Kozolával való tagállami együttműködés keretében a, az egy ablak vagy az egy pontos kapcsolattartás a nemzeti eljárások eredményét is javítaná. Végül pedig a felügyelőbizottság szerepköre is homályos maradna. Az új szabályozás pedig tisztázza a főigazgató kötelezettségét a felügyelőbizottság irányában annak érdekében, hogy ez nyomon követő szerepét hatékonyan végezhesse, különösen a nyomozásokra vonatkozóan. A módosítások a kapcsán látunk el, hogy a jelenlegi vitákban sokat veszíthetünk, de nagyon keveset nyerhetünk, hogyha elfogadjuk ezeket. A felügyeleti bizottság feladatkörét az OLAF és a szakbizottság kell, hogy megvizsgálja. Ehhez legalábbis alapos jogi elemzésre van szükség, és ezt követően lehet csak dönteni arról, hogy lehet-e az OLAF jogalkotói keretét tovább javítani. A követ, az európai főügyészre vonatkozó javaslat is az OLAF nyomozási hatáskörei alapján kell, hogy majd felülvizsgálatra kerüljön, illetve meg kell nézni, milyen körülmények között működhet majd az OLAF. A bizottság úgy gondolja, hogy amennyiben a parlament jóvá hagyja a jelenlegi kompromisszumokat, akkor a hivatalos út továbbra lezárul. A bizottság kész lesz arra, hogy újra megvizsgálja a szabályokat párhuzamosan a, a az európai főügyészre vonatkozó javaslata, javaslattal. Ezzel tovább, folytathatnánk a munkát az OLAF jogi kereteinek javítása érdekében is. Ez tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak, és mindenki, akit valóban érdekel az OLAF, és, hatékony, és az, hogy hatékonyan védhessék az EU pénzügyi érdekeit minden érintett személy alapvető emberi jogainak tiszteletbe tartásával ezt fogja támogatni. Köszönöm. Köszönöm én is, biztos úr, és most eh, Edith Ténének eh, a tanács képviseletében adom meg a szót. Honorable members, I would like to thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy eh, részt vehetek. Ahogy mondta, Edi Tiernének hívnak, és a tanácsot képviselem. A nagykövet nem tud ma itt lenni, és az ő nevében én mondom el a tanács álláspontját a e kérdésben. 2008-ban fogadta el a tanács az Olaf vizsgálatára vonatkozó véleményét. Úgy gondolja a tanács, hogy ez a reform jelentős mértékben segíti a munka hatékonyságát az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Az új jogszabályom, ha elfogadják, erősíti Olaf függetlenségét és az Olaf főigazgatójának hatáskörét, valamint a felügyelőbizottságét is. A beszámolási kötelezettségeket világosan meghatározza az információcserét, a a nyomozás különböző szakaszaiban érintett intézmények és személyek között. A jelenlegi megállapodással ezeket érjük el. A politikai megállapodásra hosszú, több éves komplex tárgyalások után sok kérdésben a lehető legjobb kompromisszumot megkötötték, és ennek a megállapodásnak a megerősítésére múlt év elején került sor. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy az intézmények álláspontja 7 év tárgyalás követően is még távol áll egymástól. Én magam is részt vettem a tárgyalásokon, és emlékszem, hogy milyen törékeny kompromisszumot sikerült a Dán elnökség idején a tanácson belül elérni. A tagállamok hosszú éven keresztül az Olaf reformjával kapcsolatban és a legutóbbi csalás elleni harcok eredményei alapján az egyetlen egy delegáció sem támogatta a tavalyi módosításokat. Az ország deleg- országok küldöttjei a megállapodás újranyitását kérték. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament a plenárison szavaz erről, a tanács által benyújtott módosítókat elfogadhatja, vagy visszautasíthatja egy tömbben. Ha ez utóbbi az eset, akkor a jövő év elején újra az egész folyamat elejére jutunk. A nagykövet úr és a, a tanács reméli, hogy a reform elfogadásával sikerül az Európai Unió pénzügyi érdekeit, a felelősségre vonást és beszámoltathatóságot erősíteni, és remélem, hogy az önök parlamentje is a megállapodott szöveget tiszteletben tartja, és erősíti ezt a munkát. Köszönöm szépen, Tini úr! Most a szót a képviselőknek adom meg, Gájer úr először. Ja, ähm, schönen Dank, Herr Präsident. Mein, mein Dank auch an. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a... nem tudom, akkor most beszélhetek? Gájer úr, igen, a szó. Köszönöm szépen. Jó, tehát minden intézménynek köszönetet mondtam, és lenne egy javaslatom. Hát szétnézek, és látom, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány képviselő van itt, úgyhogy lenne egy javaslatom. Teljes mértékben meg tudom érteni a módosító javaslatot, amiket Inge ad be. Értem azt is, hogy más most nem megy, utána pedig azt mondtad, hogy azért mégis megpróbálná valami más. Tehát a kérésem az lenne, hogy menjünk vissza a kiinduló pozícióba, mert ezt bölcsebbnek tartom. Nem azért, mert a módosító indítványokkal nem értenék egyet, hanem azt gondolom, hogy többet vesztünk, mint nyerünk, hogyha ö, szétbomlasztjuk ezt a csomagot és ezt hallottuk most a tanástól és a bizottságtól is. Kilenc hónap után most akkor mm, az lenne a feladatunk, hogy bebiztosítsuk az elért eredményeket, hogy révbe vigyük őket, mielőtt tovább lépnénk a jogi területen, mert továbbra is azt gondolom, hogy többet veszhetünk, mint amennyit nyerhetünk és szeretném bebiztosítani, hogy az elért eredményeket megőrizzük, mert különben a kilenc év eredményt elveszítjük. Másrésztről viszont Bárt az előbb azt mondta, nem akar még egyszer 5-10 évet várni ahhoz, hogy a már felismert problémákat megoldják. Hát igazon, Ezért aztán én a biztos úrhoz fordultam, és szeretnék választ kapni. Abban az ügyben, amiről ön, Semeta úr azt írta nekem, hogy lehet kettő éven belül eredményre jutni, csak meg kell várnunk, hogy ez új szabályzat hogyan működik, hogyha megvárjuk, akkor újra megreformálhatjuk. Ha jól értem, akkor Bartnak az aggodalma, hogy még 5-10 percet, 5 vagy 10 évet kell várni, az lényegtelenné válik, és akkor újra fogalmazhatnánk az eljárási szabályzatokat, és akkor a jogbiztonságot is megvizsgálhatnánk. Hogyha két lehetőséget, ha meggondolom, hogy melyik a jobb, akkor az lenne a javaslatom, hogy hagyjuk így a jelenlegi szabályzatot, hagyjuk ugye dolgokat, ahogy már korábban, még a Dali eset előtt is döntöttünk itt a szakbizottságban, hiszen a jogbiztonságot biztosítják, és az unió pénzügyi érdekeit de aztán időben kezdjük meg a felülvizsgálatát az eljárási szabályzatnak, hogy a felismert problémákat orvosoljuk. Szerintem így nem vesztünk időt. Azért kilenc évet elveszteni, hogy egy régi szabályhoz visszatérjünk, és aztán újra kezdjük, hogy hogy fogalmazzuk át, akkor ez nem a jó alternatíva. Köszönöm szépen. Elnök, a következőt javasolnám. Akkor a rapportört kérném fel a végső megjegyzésekhez, és aztán fölvetődik a kérdés. a tanulmánynak a készítői még itt vannak, és akkor én azt gondolnám, hogy a fennmaradt 20 percben még a tanulmányt vegyük át. Kressle asszony. Vielen Dank für die Blumen. Köszönöm szépen a gyönyörű virágokat, jó kívánságokat. Minél több ideig foglalkozom ezzel, annál problematikusabbnak látom ezt az egészet. Én semmit sem hallottam itt, amit a plenárisra lehetne vinni. Biztos úr, egyet tudok elmondani. Ahogy ez a konfliktus lezajlott, ezt soha nem tudtam volna elképzelni, hogy ez lehetséges. Most viszont már látom, hogy lehetséges, úgyhogy én azt gondolom, hogyha lerombolja az egész Olafot, ha nem avatkozik be a bizottság, pontosan önök okoztak ezt az egész problémát ezzel. Hölgyeim és uraim, nagyon sajnálom, de arra kérem, a tanácsot és a felügyeleti eh, szakbizottságot is, hiszen tőlük még nem hallottuk, hogy nem fair, hogy mi, akik létrehoztunk egy szervezetet, utána még csak arra sem képesek, hogy a felügyeleti bizottságot meghallgassuk, hogy ők hogyan ö, működnek. Én ezt csak a tanácsnak, az ír soros elnökségnek ajánlani tudom, hogy tegyék ezt meg, és üljünk le megint. Én még egyszer arra szeretnék mindenkit kérni arra, hogy komolyan vegye a problémákat, amik előttünk vannak. Csak ezt tudom ajánlani ennek a háznak. Persze, fontos dolgokat vett veszíthettünk. Én elég jól ismerem a szövetet ahhoz, hogy ezt elmondhassam, de ragaszkodom hozzá, hogy a módosítók, a plenárisra kerülnek, akkor a képviselők ö, döntenek arról, hogy igen vagy nem. Én, mint raportőr, nem látok más lehetőséget és egyébként az, hogy én eltemessem ezt az egészet, a gyász időszakon én már túl vagyok, már letudtam, két évig tartogatták e- ezt a tanács részéről és a bizottság részéről is, úgyhogy ez az egész történet sokkal jobban is elsülhetett volna. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Biztos úr, szeretné ezt kommentálni? Hát azt hiszem, hogy ezt személyesen is kell vennem, és egyet fog érteni Gressle asszony, hogy amikor hivatalba léptem, akkor azonnal benyújtottam a reformjavaslatokat, és utána rögtön elkezdtem ezt a nagyon nehéz és érzékeny tárgyalás sorozatot. Mind a ketten tudjuk, hogy minden kérdés, amire ön kitér, azokra mind-mind kitértük minden egyes szavára a trilóguson. Tanács, parlament, bizottság mind beleszólhattak, és létrejött ez a nagyon finom kompromisszum. Senki sem boldog teljesen, se a tanács, se a bizottság, se ön, de hát ez az eredménye a kompromisszumnak. Nagyon nagy kár lenne, hogyha elveszne ez a igen finom kis kompromisszum, hiszen ahogy Gájer úr is mondta, a bizottság készen áll arra, hogy közleményt adja ki, adjon ki, mi szerint meg fogjuk vizsgálni, hogy az olaf eljárási szabályzatát hogyan javíthatjuk. Hajlandók vagyunk erre, de amit már elfogadtunk, ahhoz ragaszkodjunk. Szerintem ez nagyon fontos. Próbáljunk nem elvesztegetni az időt. Uh, Azt gondolom, hogy ezt a kérdést ma nem tudjuk megoldani jelenlegi vita a felügyelő bizottságról azt eredményezte, hogy vannak olyanok a parlamentben, akik azt mondják, hogy legyen a régi rendelet, egy erőteljes a felügyelő bizottsággal, és ne legyen új rendelet, majd el fogunk erről gondolkodni. Uh, now uh, I would like to use the remaining uh, time and perhaps we can Uh, can give 10 minutes uh, longer uh, if we continue in English. Uh, we planned uh, a fennmaradó időt fel szeretnénk még használni. Hétig beszélhetünk a különböző nyelveken, utána csak angolul, és lehet, hogy még 10 percet maradnánk. Egy tanulmányt szeretnénk most bemutatni. Ez az európai kezdeményezések az adóparadicsomok megszüntetéséről, és Stász úr a jelentéstevő, Bárt parancsolj! Úgy gondolom, hogy ezt a tanulmányt nem kell bemutatni, nem volt megjegyzés erre vonatkozóan. Igazából azt a biztost hívtok meg. Úgy gondolom, hogy az előző dokumentum, dokumentumnál nagyon jól dolgoztunk együtt, a, a biztos úrral most nem annyira, nagyon jó lenne, hogyha az ezutáni együttműködés jó lenne. Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a tanulmány szerzőit, és utána majd máskor folytassunk vitát a tanulmányjal kapcsolatban, hiszen jó lenne, ha sem a biztos vita során is itt tudna maradni. Akárman urat köszöntöm, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, just a brief uh, overview. Csak nagyon röviden szeretném áttekinteni ezt a tanulmányt. Adó paradicsomok és az offshore pénzügyi tranzakciók megszüntetésére irányuló uniós kezdeményezések az unió saját forrásaira és a költségvetésre kifejtett konstrukciók hatása című tanulmány. Megnéztük a definíciókat, illetve az adóparadicsomok jellemzőit, illetve az adóparadicsomokhoz hasonló struktúrák jellemzőjét. Az átfedések, változások az adóparadicsomok listájában um, folyamatosan nyomon követhető, a különböző intézmény követte nyomon az, hogy ki használja az adóparadicsomokat, mire használják ezeket, milyen általános hatása van az adóparadicsomoknak az EU eszközeire, illetve más szervezetek munkájára, illetve mennyire hatékony és koherens a politikák sora, illetve próbáltunk ajánlásokat is megfogalmazni. A kollégám is itt van velem, aki szintén hozzájárult a jelentéshez, dr. William Wilczek, a St. Andrews Egyetem munkatársa, és ő fogja majd bemutatni a politikák és más szervezetek című részt. Tehát a tanulmány általános célja az volt, hogy tekintsük át az európai kezdeményezéseket, az adóparadicsomok és offshore pénzügyi tranzakciók megszüntetésére, valamint ezen konstrukciók hatását az unió saját forrásaira és a költségvetésére. Az első terület a jellemzőkről szól, illetve a szerepekről, a használatról, illetve az adóparadicsomok hatásáról, a második pedig az ellenintézkedésekről, a G20-ak, az EU, az OECD és más intézmények részéről. Az egyes tanulmány területben megvizsgáltuk a definíciókat, az adóparadicsomok jellemzőit, általános hatását, az rájuk vonatkozó jogszabályokat, az ezzel kapcsolatos gyakorlatokat és az EU költségvetésére kifejtett hatást, az adóparadicsomok használatát, illetve az EU pénzügyi érdekeire kifejtett hatását az adóparadicsomoknak, valamint a pénzügyi tranzakciós adóra kifejtett hatásukat. A második tanulmány terület lefedi ezeket a kérdéseket, az EU jogi, eszközeiket, jogi eszközeit, ellenintézkedéseket, más testőtek munkáját, nemzetközi megközelítések és az EU között interakciót, illetve az EU politikájának eszközének hatékonyságát, valamint az EU stratégiai megközelítése koherenciájával is foglalkoztunk. Áttekintettünk számos anyagon, Számos érintettel konzultáltunk, beleértve a taxút főigazgatóságot, az OECD-t, illetve az átláthatósággal információ cserével adó célokra nevű fórum munkáját is. Készítettünk több mint egy tanulmányt, viszont a kérdőjérekre adott válaszok nagyon alacsonyak voltak, számos esettanulmányt is folytattunk, illetve Október 2012. október és 2013. februárja között töltöttük ki a kérdőíveket, és a tanulmány 2013 áprilisára készült el. Az adó paradicsomoknál ezek a struktúrák vonatkoznak az offshore területekre, a nem együttműködő jogalkotásokra, adóparadicsomokra, illetve egyéb káros adógyakorlatokra. Számos forrást tekintettünk át, számos információs forrást, illetve listát, és ide tartozik az OECD, az OECD Globális forma, az IMF, a nemzetközi rendezéseket felelős bank, EP, Európai Bizottság, Task Force, az USA kormányának irodája, az adó igazságossági hálózat, és az áttekintésünkben kitértünk számos weboldalra is, amelyek az offshore cégekkel foglalkoznak. Megemlíteném az USA felelősségre vonhatósági hivatalát. 2008-ban készült itt egy tanulmány, és három különböző listát alkalmaztak. Az OECD 2012-es listára egy 2006-os lista is tükröződik ebben, illetve egy harmadik eh, bírósági lista is. Az általános következtetés az az, hogy nincsen általános definíciója az adóparadicsomoknak, illetve átfedés van a különböző definíciók között, és jelentős különbségek az EP és a bizottság által a használt definíciók között, illetve a különböző szervezetek által használt definíciók között. Vannak különbségek eh, az Európai Parlament és a bizottság definíció használata között is, mint említettem. Most nem megyek végig ezeken a definíciókon, a legfőbb eh, jellegzetességekre térnék ki. Az adóparadicsomok célja az adó elkerülés, a nem a lakóhelyel ott nem rendelkezők számára, a preferenciális adórezsim, illetve vannak jogi akadályai az információ cserének, nem kötelező nekik az adatokat rendelkezésre bocsájtani, és limitáltak az általános kormányzási standardjaik is. És kevesebb, mint 12 adóinformációs megállapodást írtak alá. Két csoportját különböztethetjük meg az adóparadicsomoknak. A káros adógyakorlatokra vonatkozó e, jogalkotásra is nagy hangsúlyt fektettünk, illetve ami a titoktartást illeti, ez szintén erősíti a szervezetbűnözést, az adóelkerülést, és hogyha sikerülne megoldani, akkor az óriási előrelépés lehetne, Viszont vannak olyan szabályozások, amelyek nem vonatkoznak a titoktartásra, viszont erősítik a káros adó gyakorlatokat. De hát a kérdés az, hogy milyen jogalkotást lehet eh, adóparadicsomként eh, minősíteni. Erre nincsen egy végső válasz, hiszen erre nincsen lehetőség a különböző definíciók alapján, tehát egy ilyen listát nem tudunk definíciók alapján rendelkezésre bocsátani. Nagyon sok jogalkotás bekapcsolódik a káros adógyakorlatokba, az EU-s tagországok közül is néhány, illetve olyan területekről van szó, amelyek nem régi kapcsokkal rendelkeznek a tagországokkal. Tehát, hogyha a különböző időket megnézzük, és a különböző szervezeteket, akkor a listák is különböző képet mutatnak, és a leghosszabb hosszabb listát az IMF adta ki 2000-ben, és ezt egy második IMF listával egészítették ki 2007-ben, amely szigorú kritériumokat alkalmazott. És az lap alján található lista a nemzetközi rendezéseket tartalmazza az offshore központok esetében, és ez az év 2012-es év harmadik harmadára vonatkozik. Uh, with the with DG Tax that indicated that the uh, Commission itself does not maintain a. A bizottság az adóparadicsomok listájával rendelkezik, amely 2008-ban állt össze 77 hatékony adó jövedelem visszatartást biztosító jogrendel. Ez a lista az OECD és az előbb említett fórum munkájára támaszkodik. Ez alapvetően problematikus majd látjuk mindjárt miért. Actually, relatively few jurisdictions. Viszonylag kevés olyan jogrend van, amely többé-kevésbé mindegyik listán megjelenik, pedig szüksége lenne arra, hogy a legfontosabb adó paradicsomokat így azonosítsuk. Az OECD lista 2000-ből baloldalt, az amerikai lista 2006-ból, az IMF 2007-ből és az OECD 2009-es fejlődés jelentése, a jobb oldalon pedig a pénzügyi titoktartási index. A listákkal kapcsolatban itt látható, hogy több tagállam szerepel ezeken a listákon, de nincsenek, soha nem is voltak rajta az OECD listáján, mint adóparadicsom. Ha megnézzük a pénzügyi titoktartási indexet jobb oldalt, akkor azt látjuk, hogy néhány ország viszonylag magas index számmal rendelkezik. A következő ábra azokat a jogrendeket mutatja, amelyek az OECD 2009-es fejlődés jelentésében eh, nemzetközi adónormákat eh, valósítottak meg, tehát őket az OECD nem titoktartási jogrendeknek tekinti, hanem látható itt is, hogy ezek különböző egyéb listákon szerepelnek az OECD 2000-es listáján is. ...2009-ben ezeket a jogrendeket osztályozta az OECD jelentés egyéb pénzügyi központként, és nem nevezte őket adóparadicsomnak, annak ellenére, hogy sok esetben van olyan jogrend, amely általában és széles értelemben mégis inkább virágzó adóparadicsomnak tekinthető. A következő lista a Nemzetközi Rendezési Bank 2000-es harmadik negyedévi jelentésére épül. Az egyfőre első külföldi tartozás, és ebből következtethető, hogy melyek azok az adó paradicsomok, amelyek nem lakos szervezeteknek szolgáltatásokat biztosítanak. A Kajmán-szigetek egyértelműen az élen vannak, a kintlévőségek 25 millió dollárt fejenként 25 millió dollárt mutatnak, ezt követi Jersey. Most pedig Charity Action Aid, which has produced a list of all the 100 listed. A FUCI 100, százas as listájára vonatkozó adókat és leányvállal, leányvállalati hovatartozásokat állít, vizsgálták meg. Ez az a lista, amelyet az Egyesült Államok kormánya is, és az elszámoltatási bizottság alkalmaz. Elista szerint a londoni tőzsdén jegyzett 100 első cég számára Delaware a legprominensebb offshore terület, 2700 leányvállalata van, leányvállalat is ugyanitt szerepel. t Hollandia 12.080, Írország 7.600 leányvállalattal, Jersey, Hongkong, Luxemburg, Szingapur, Kajmán-szigetek és Svájc követik. Um, here we can see um, the uh, links or the relationship. A különböző jogrendek kapcsolata, amelyeket különböző időpontban vettek fel a az adóparadicsomok listájára, egymás között is kapcsolatokat mutatnak. Nagy-Britannia, a brit tengeren túli kerületek, a koronagyarmatok szintén sok közülük ide tartozik. Ez azért fontos, hogy milyen viszonylatban vannak Nagy-Britániával, mert a történelmi kapcsolatok nem olyan ö, régre nyúlnak vissza, de ugye az intézményi kapcsolatok, nyelvi kapcsolat megvan. És kedvező a jogszabályi környezet is. Sok esetben ezek nagyon hasonlóak is a brit jogszabályokhoz. Fontos azonban azt is látni, hogy ez nem pusztán brit probléma vagy brit kérdés, az Action Age statisztikájára utalva, amit az előbb említettem, a legnagyobb száz cég a londoni bőrzén a piac tőkésítésének 80%-át viszi, és ezek a brit tengeren túli területeken és a brit korona gyarmatain 1086 eh, leányvállalatot és 2477 leányvállalatot más területeken hoztak létre. Nézzük most azt, hogy ki veszi igénybe és mire az adóparadicsomokat. Nagyon kevés olyan csoport van a társadalmakban, amelyek nem igény, veszik igénybe valamilyen formában ami már önmagában persze nagyon általánosított áttekintésre visz, ezt ismerjük. Ha megengedik, azért szeretnék az Action Age statisztikáira utalni. Az els, a, legmaga, a legtöbb vagy a legmagasabb szintű felhasználó a, a londoni tőzsde első száz cége, 1780 vállalat az olajágazatból, mint egy ezer veszi igénybe a média ágazatból, bányászatbiztosítás, közszolgáltatások ugyanúgy, és bankok is a lista élén szepelnek az adóparadicsomok igénybevételével 400, 3000, stb. stb. leányvállalattal. Egy rövid percre szeretném félbeszakítani, megköszönöm a tolmácsokat, tolmácsoknak, hogy eddig segítettek, és most angolul folytatjuk az ülést. Um, coming now on to the overall impact of uh, tax havens. Um, Well, they, they, the study um, identifies uh, some uh, very specific areas